Possiamo allora cominciare i lavori di questa giornata che sarà particolarmente... Megkezdjük akkor a mai munkát. Nagyon fontos a napi rendünk, eléggé sűrű. És ezért próbáljuk meg betartani az időkeretet is. Szeretném előre bocsátani, hogy jogi okoknál fogva az interneten is nyomon követhető ez az ülés a webstreaming keretében. Amennyiben nincs megjegyzésük a rendel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Lenne egy pár előzetes bejelenteni valóm, az összes többi közleményemet a következő ülés alkalmával fogják megkapni. A Magyar Köztársaság és a Soros Elnökség külügyminisztere itt van ma körünkben, és természetesen teret biztosítunk számára a beszámolóhoz. Január 12-e ülésünkön a koordinátoraink megkapták a konzultációs eljárásra a beszámolói kinevezést, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 31. szikke értelmében Február 1-én fogunk az ülésünk keretében szólni ezekről a kérdésekről, február 17-én Strasbourgban. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy jelentéstevőnek neveztek ki a koordinátorok, a, az intézményi megállapodás kontextusában a lobbyisták eh, kérdésének tisztázására a regiszterbevételük eh, kérdésében és kérem, hogy fogadják el ezt a döntést. A megbeszélések értelmében a január 27 és 28 januári napon Angliába utazik majd egy delegáció, amelynek tagja leszek én jó magam is. Dafur mint brit polgár ugyancsak részt vesz ezen a delegációs úton. A tárgyalás vezetője az Európai Unió részéről az emberi jogi európai egyezményhez való csatlakozásnál. Természetesen a koordinátorok lesznek az AFKO és a LIBE részéről, a képviselők, és délután kerül majd hetedikén megrendezésre, ez 3 és 4 óra között ez az ülés. Amennyiben a titkárság is megkapta ezt a tájékoztatást, akkor nincs akadálya ennek az ülésnek. Most Martonyi Jánost szeretném köszönteni, a magyar külügyminisztert. Győri Enikő asszonynal vártuk ide, ugye ő korábban képviselő volt itt az Európai Parlamentben. Magyarországon is volt már egy együttes ülés, önnel, miniszter úr és az államtitkárokkal is találkoztunk. Továbbá a szakbizottsági elnökök ülésén is részt vett miniszter úr. Itt a parlamenten belül pedig most lehetőségünk van arra, hogy újra találkozzunk. A ma reggeli ülésünkön szakbizottságként fogjuk meghallgatni a magyar soros elnökség programjának prioritásait. Nagyon örülünk, hogy a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban pozitív döntés született, és annak is örülünk, hogy a magyar elnökség alatt az európai alapjogi egyezmény is életbe fog lépni a szerződés 183-as cikke alapján és a tanács értelmében. A szakbizottságunk bizonyára gyorsan kell majd, hogy dolgozzon. Elmondtam ugye már itt az időpontokat, hogy elég nagy lesz a nyomás rajtunk, de megvannak a felelősök. Ma reggel van egy első napi rendi pontunk és ezen napirendi pont alatt a magyar elnökség részéről a tanács elnöke fog felszólalni. Hát többször találkoztunk is vele, de minden esetre most azt kérjük tőle, hogy az elnökség prioritásait, programját ismertesse ebben a szemeszterben. Köszönöm szépen, és át is adom a szót. Può prendere a parola. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! Különleges megtiszteltetésnek és örömnek érzem ezt a lehetőséget, és én azt hiszem, hogy a magyar elnökség részéről mindenki tisztában van azzal, hogy egy rendkívüli történelmi feladat áll előttünk. Az elnökségi program részleteire nem tudok kitérni. Legfontosabb célokat azt hiszem, hogy már meghatároztuk, és ezt természetesen most is meg fogjuk tenni. De ami a célokat illeti, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek a megvalósítása csak az Európai Parlament támogatásával, az elnökség és a parlament közötti lehető legszorosabb együttműködéssel valósíthatók meg. Ezért a soros elnökség külügyminisztereként nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar elnökség és az Európai Parlament között megteremtsük a következő fél éves közös munka alapjait, ami rendszeres konzultációkra és a kölcsönös bizalomra kell, hogy épüljön. Magát a programot azt széleskörű konzultációk eredményeként dolgoztuk ki, meghallgattuk a 26 tagállam képviselőit, bizottság, európai parlament vezetőit, európai politikai pártoknak a képviselőit, konzultáltunk a tagjelöltekkel, konzultáltunk a keleti partnerség országaival, és mindezt azzal a céllal tettük, hogy a programunk a legfontosabb kérdésekre koncentráljon, ahol eredményeket lehet és kell elérni. Egy erős, a jelenleginél erősebb Európa megteremtése érdekében. Mi folytatjuk a trió utolsó tagjaként a két elődünk által megkezdett munkát, és mindennek a célja az, hogy Európa számára gazdaságilag, politikailag és intézményileg erősebb alapokat teremtsünk. Hozzá kívánunk járulni a tagállamok közötti gazdasági koordináció megerősítéséhez, a növekedés biztos alapokra állításához, és összességében az a célunk, hogy Európa a magyar elnökség végén erősebb legyen, mint most. Csak egy a jelenleginél erősebb Európa lehet képes sikeres válaszokat adni a globális versenyképességi, demográfiai, környezeti és biztonsági kihívásokra. Európa persze csak akkor lehet erős, hogyha az közös intézményeink is erősek, és ezek az intézmények egymással hatékonyan együttműködnek a célok elérése érdekében. A magyar elnökségnek ezért az elsődleges feladatai közé nem csak az Unió napirendjén lévő dossziék előrevitele tartozik, hanem az új szerződéses keretek között működő intézmények közötti összhang megteremtése, az együttműködés javítása és finomhangolása is. Különösen igaz ez a jellegi helyzetben, amikor rendkívül nehéz az unió jövőjét hosszú távon befolyásoló dossziékat kell különleges gyorsasággal elfogadnunk. A prioritásainkat négy gondolat közé csoportosítottuk. A gazdasági növekedés elősegítése, a gazdasági kormányzás erősítése révén, valamint a munkahelyteremtés és társadalmi befogadás előtérbe helyezésével. A közös politikák megerősítése, azok hatékonyságának és versenyképességének növelésével, megőrizve egyben az alapvető értékeket és a kohézió teremtő képességüket. Célunk az unió polgárközelebbi tétele, és végezetül, de nem utolsó sorban a bővítési folyamat felelősségteljes folytatása, hitelességének fenntartása. Magyarország az európai integráció egy meghatározó időszakában veszi át az elnökséget. Ezért is gondoljuk azt, hogy nagyon fontosak a már megjelölt prioritások, nagyon fontos, talán a legfontosabb a gazdaságpolitikák koordinációja, a gazdasági kormányzás jogszabályi feltételeinek a megteremtése, de mindezek mögött soha nem szabad elfelejtenünk hogy ott van egy végeredményében talán még fontosabb dolog, és ez az emberek szerepe, az emberi tényező szerepe. Ezért mondjuk azt, hogy a mi jelszavunk erős Európa, de egy emberi dimenzióval, egy emberi tényezővel, angolul úgy fejezzük ezt ki, hogy with a human touch, és emögött nagyon sok minden van. Emögött van demográfia, vannak értékek, van társadalmi befogadás, van harc a szegénység ellen, van kulturális és nyelvi sokszínűség, és általában véve van egy befogadás, legyen szó társadalmi csoportokról, vagy akár legyen szó azokról az országokról, amelyek ö, sikeresen haladnak előre a tagsággá válás útján. Néhány alkotmányügyi elemet talán részletesebben is említenék, természetesen a teljesség igénye nélkül. Ami az intézményi kapcsolatokat illeti, jól tudjuk azt, hogy a Lisszaboni szerződések lényeges változásokat hoztak. Nagyon sokat beszélünk ezekről a változásokról. Én magam is egy másik bizottság előtt a kereskedelempolitika összefüggésében viszonylag hosszasan érintettem ezeket. Talán kevesebbet beszélünk arról, ami nem változott, hanem megmaradt. És ez pedig a dolgoknak a leglényege. A leglényege pedig egy szélesebb, valódi értelemben felfogott közösségi megközelítés, közösségi módszer. A hangsúlyok változnak, a szerepek változnak, a hatáskörök módosulnak, de a lényeg ugyanaz marad, a közösségi módszert én úgy tekintem, hogy az nem lehet más, mint az intézmények együttműködése az adott alapszerződések által meghatározott feladatok teljesítése érdekében. Ugyanakkor a változások természetesen felvetnek értelmezési kérdéseket, értelmezési vitákat, én azt hiszem, hogy ezek a viták valójában elkerülhetetlenek, hiszen minden új jogi építmény elkerülhetetlenül kezdeti időszakban felvet olyan kérdéseket, amelyekre egyébként a szöveg elkészítésekor még nem lehetett gondolni. A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e vagy nincsenek ilyen viták, a kérdés az, hogy vezetnek-e ezek a viták konfliktusokra, feszültségekre, és esetleg gátolják-e az Unió egészének a cselekvőképességét, fellépésének hatékonyságát. Mi az elnökség részéről mi ezt ilyen megközelítésbe értjük, nekünk az a véleményünk, hogy a vitákat ö, rendezni lehet, rendezni is kell, megfelelő türelemmel, ö, toleranciával, megértéssel, empátiával, de ö, valamennyi vitát eh, rendezni kell és rendezni is lehet. Végül is a Lisszaboni szerződésbe foglalt intézményi változásoknak az volt a céljuk, hogy erősítsék az integrációt, hogy megteremtsék az Unió és a tagállamok további fejlődéséhez szükséges alapokat. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy az intézmények közötti nézeteltérések nehezítsék a kapcsolatot például és mindenek előtt a tanács és az Európai Parlament között, és egyben veszélyeztessék a közös céljainknak az elérését. Én azt hiszem, hogy az európai polgárok ezt nem csak, hogy nem értik, de soha nem is bocsátanák meg, hogyha érzékelnék, hogy ez veszélyezteti az unió működőképességét. Elmondtuk már máshol is, többen is elmondták, hogy minket nem vezetnek presztis szempontok, mi a legégetőbb intézményi problémákat eh, rendezni szeretnénk, hozzá szeretnénk ehhez járulni. Parlament barát elnökségnek tekintjük magunkat, és titokban még azt is reméljük, hogy a parlament pedig elnökség barát lesz, segíteni fogja a mi munkánkat. Mi nekünk mindenféleképpen az lesz a törekvésünk, hogy ez így történjék, így történjék, Jövünk bármikor, amikor hívnak, még akkor is eljövünk esetleg, ha nem hívnak, de a lényeg az, hogy egy folyamatos dialógust, konzultációt szeretnénk folytatni, és én azt hiszem, hogy ez vonatkozik minden egyes vitás kérdésre. Nem szeretnék most ezekre a vitás kérdésekre kitérni, mert ezek számosak. És nyilván sokkal hosszabb idő kellene arra, hogy ezeket most megvitassuk, és ennek a mai találkozónak talán nem is ez a célja. De az biztos, hogy mi a tanácsban mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy <clears throat> ezeknek a vitáknak a listáját áttekintsük, egyenként megközelítsük, és minden egyes kérdésben e, megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot, a megfelelő megoldást. Tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Én azt hiszem, hogy mindössze három kérdésről szeretnék röviden szólni, miután jeleztem, hogy nem tudok valamennyi témával foglalkozni. Az első talán mégis megérdemel néhány szót a szerződés módosításnak a kérdése, hiszen ez azért mégiscsak egy kiemelkedő esemény lesz az európai integráció történetében, még akkor is, hogyha a mi határozott álláspontunk szerint eh, ez egy egyszerűsített eljárással eh, történő és a tagállamok és a közösségi intézmények közötti hatáskörök megosztását nem érintő eh, módosítás lesz. De azt is látnunk kell, hogy erre a szerződés módosításra nem számított senki. A Lisszaboni szerződések hatályba lépése után valamennyien abból indultunk ki, hogy egy ideig talán az alapszerződésekhez hozzányúlnunk nem kell. Most mégis ez történik, és én azt hiszem egyetértés kell, hogy legyen abban, hogy ezt a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban tudjuk megoldani. Hozzáteszem, és ezt mindannyian tudjuk, hogy ebben a kérdésben a soros elnökségnek nincs meghatározó szerepe, ez egy sajátos rendszerben történik, az Európai Tanács elnökének vezetése alatt. Ami a soros elnökséget illeti, mi azt tudjuk csak leszögezni, hogy mi segíteni, támogatni fogjuk ezt a szerződésmódosítást igyekszünk ezt a lehető legszűkebb körre visszaszorítani, és még talán egy szót arról, hogy ugye itt alapvetően egy olyan kormányközi ö, ö, mechanizmus, megállapodás létrehozásáról lesz szó, ö, amelyben ö, az eurózóna tagállamai vesznek részt. Ö, Magyarország nem tagja az eurózónának, legalábbis még nem tagja, azt sem tudjuk megmondani, hogy pontosan mikor leszünk tagjai, de egy biztos, jeleztük már más nem eurózóna tag országokkal együtt, hogy ebben a munkában természetesen az Európai Tanács határozatának megfelelően részt kívánunk venni, be fognak minket vonni ebbe a tevékenységbe. Nem kétséges, hogy lehet összefüggést teremteni a szerződés módosítás és egyéb más témák között, természetesen mindenek előtt a gazdasági kormányzásra vonatkozó jogszabályok megalkotása és elfogadása között. Mi azonban az elnökség részéről úgy látjuk, hogy ha sikeresek akarunk lenni akár egyik, akár másik témában, akkor tekintettel a tartalmi és a nagyon lényeges eljárási eltérésekre ezt a két kérdést külön kezeljük, ne kapcsoljuk össze, mert az összekapcsolás mindig többlet veszélyeket teremt. Röviden szólnék az európai polgári kezdeményezésről, mert ennek a témának a jelentősége messze túlmegy azon a körön, amelyet egyébként sokan eredetileg gondoltak, amikor ez a rendelkezés bekerült a Lisszaboni szerződésbe. Itt lényegében pontosan arról a demokrácia deficit ről, illetőleg annak az enyhítéséről van szó, amelyről olyan sokat beszéltünk évekig, vagy akár évtizedekig. Most megtörtént a megállapodás, mi ezt nagyon nagyra értékeljük, nagyra értékeljük a parlamentnek a szerepét ebben a megállapodásban, mi azt hisszük, hogy ez talán a legjobb példa arra, hogy ha vannak viták, vannak eltérő megközelítések, hány ország, határidő, és így tovább. Ezeket mind józan észsel, megfelelő megértéssel, egymás álláspontjaival szembe meg lehet oldani. Itt most ez történt, mi ehhez gratulálunk, és persze a mi dolgunk most az, hogy a lehető leggyorsabban ez a lehetőség a gyakorlatban is érvényesüljön, Reményeink szerint a tanács február 14-én jóvá fogja hagyni a tervezetet, és ezt követően a februári Európai Parlamenti Plenáris Ülés mentén alá is lehet írni a jogszabályt. Ez pedig azt jelenteni, hogy a magyar elnökség alatt hatályba lép a rendelet, és kezdetét veheti az egyéves határidő, és érvényesülni fog majd a közvetlen demokráciának ez a különlegesen fontos eszköze. A másik téma, amiről szólnék röviden, az az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez egy szintén nagyon fontos kérdés. Az alapszerződés e tekintetben világos, egyértelmű, helyzetet teremtett, de természetesen arra ö, nem lehetett alkalmas, hogy a csatlakozással összefüggő valamennyi sajátos jogi problémát megoldja. Ezeknek a jogi problémáknak a tisztázása, rendezése, legyen szó mondjuk a társalperesi minőségről, legyen szó az előzetes döntéshozatali eljárásoknak valamilyen formába történő beillesztéséről a rendszerbe. Nos, ezeknek a problémáknak a rendezése folyamatban van, Tudjuk azt, hogy az Európai Unió nevében a bizottság tárgyal, mi a magunk részéről a tagállamokat arra fogjuk bátorítani, hogy ezeket a tárgyalásokat a lehető legnagyobb mértékben támogassuk. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy valamennyi jogi probléma rendezhető ilyen vagy olyan formában. A cél a lényeg itt is, és én azt hiszem, hogy általában véve az emberi jogi helyzet szempontjából, az emberi jogok érvényesítése szempontjából az Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez mindenféleképpen egy pozitív fejlemény lesz. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy valamennyi vitás kérdést megfelelő tárgyalások, dialógus útján kell megoldanunk. Vonatkozik ez természetesen a pénzügyi keret tárgyalásai során kialakítandó együttműködésre is. Az erről szóló tárgyalásokat a soron következő elnökségi trió tagjainak bevonásával már megkezdtük, és reményeink szerint rövidesen konkrét javaslattal fogunk élni. Foglalkoznunk kell a 2011-es költségvetés elfogadásakor azonosított még hátramaradt problémákkal is, a rugalmassági klauzulával, vagy az ITER kérdésével. Meg kell találnunk az intézmények számára elfogadható megoldást a jogalkotáshoz kapcsolódó korrelációs táblákra vonatkozó igény kezelésére. Tudjuk, hogy foglalkoznunk kell a minősített dokumentumokba való betekintés és azok kezelésének a problémájával. Elnökségként az a szándékunk, amint már jeleztem, hogy mindezekben a kérdésekben érdemi konzultációt folytatunk az Európai Parlamenttel. Biztosak vagyunk abban, hogy sikeresek leszünk, mert hiszen közös érdekekről van szó. Az Unió eredményes és hatékony működéséről. Mindebben a munkában különleges nagy szerepe lesz az Alkotmányügyi Bizottságnak, ennek a bizottságnak a munkájának az egész elnökségi fél évünk alatt. Ezért kérem én ennek a bizottságnak a támogatását, különösen ennek a bizottságnak a támogatását, mert tudjuk azt, hogy a magyar elnökség előtt álló feladatok teljesítése szempontjából e bizottsággal való együttműködésnek meghatározó különleges szerepe lesz. Én erre az együttműködésre kész vagyok, Valamennyiünk nevében mondom ezt, és ugyanezt a jó szándékot és segítséget kérem önöktől is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen. Grazie. Tehát még egyszer köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a kollégák majd kérdésekkel fognak élni, és az is lehet, hogy néhány fontos szempontra fogják felhívni a figyelmet. Minden esetre Győri asszonytól kérdezem most, hogy hozzá kíván-e fűzni valamit. Nem. Akkor majd esetleg később a vita során ő is felszólalhat. Nekem lenne rögtön egy kérdésem, elnök úr. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök beszélt um, a bővítésről és Horvátország kérdéséről, Ugye itt egy rövid távú perspektíváról van szó, hogy Horvátország mikor lépne be az Európai Unióba. Én uh, szeretném tudni azt, hogy uh, önök mit gondolnak arról, mikor léphet be Horvátország az Európai Unióba, hiszen a szakbizottságunk munkája szempontjából igen fontos kérdés és a 2014-es európai parlamenti választások szempontjából is fontos. Most nézzük a kollégákat. Szájer úr az első kérdés feltevője. Szépen elnök úr, nekünk magyaroknak különös elégtételnek számít az, hogy mi most betölthetjük az Európai Uniónak az elnökségét, hiszen hogyha mi 56-os forradalmunk sikerrel jár, akkor mi is az alapító tagok között lehetünk volna annak idején. Sajnos a történelem nem így alakult viszont azoknak a kollégáknak, akiknek az országuk már számos alkalommal volt az uniónak az elnöki székében, azoknak valószínűleg egy újabb elnökség nem jelent semmiféle különleges, speciális élmény. Nekünk magyaroknak ez még nem így van, mi még az újdonság erejével mindenképpen az örömünket fejezzük ki ezzel kapcsolatban. Én szeretettel köszöntöm a miniszter urat, aki azon kevés európai politikus politikus közé tartozik, aki nem csak Brüsszelben és az európai intézményeiben hajlandó és határozott abban, hogy védi az országa érdekeit, hanem fordítva a saját országában is védi Európát és Európának az eszméjét. Hadd említsem csak meg azt a négy pontot, amely a miniszter úrnak az eddigi életútjához kötődik. Ő volt, tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy az Európai Unió történetében egy egészen szerencsés életútról van szó, és elnézést kérek a miniszter úrtól, hogy ilyen személyes dolgokkal foglalkozom, de ezek mind az Európai Unió történetének fontos elemei, hogyha megírják a közelmúlt történetét, akkor mind a négy csomópontnál, amely Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatban megjelent, a miniszter úr ott volt. Ő volt az, aki benyújtotta annak idején 2000, vagy 1990 négy elején a csatlakozási szerződést. Ő volt az, aki lényegében az unióhoz való csatlakozási tárgyalásoknak a túlnyomó részét lefolytatta, amit az utódok természetesen folytattak. Ő volt a miniszteri székben akkor. Ő volt a az Európai Unió alkotmányát előkészítő komment első szónoka és aktív résztvevője, tehát ő nem csak a nem csak miniszterként, hanem elméleti szakemberként is segítette ezt a munkát, és most pedig a sors kivétele szerencséjeképpen az első magyar elnökségnek az elnöki székét is töltheti be. Úgyhogy én számomra mind ez a tény, mind pedig az, hogy itt lehetünk, ez egy nagy elégtétel. Tisztelt kedves kollégáim, a szerződés módosítással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy miniszter úr abban a bizottságban van, ahol a tagok pillanatokon belül nagyon hosszú listát tudnának összeállítani arról, hogy milyen pontokon szükséges még a szerződésnek a módosítása. Ennek ellenére óriási önmérsékletet gyakoroltunk, amikor úgy döntöttünk, vagy amikor a bizottságban az az álláspont alakult ki, hogy, hogy hát azért mégsem ezeknek a listáknak az alapján képzeljük el az elkövetkezendő fél évet, hanem egy realisztikus forgatókönyvet képzelünk el, és valóban egy szűkebb szerződés módosítása kerül sor. Én megem egyébként annak vagyok a híve, hogy lehetőleg most már a Lisszaboni szerződés készen van, akkor egy ideig hagyjuk, hogy éljen ez a szerződés, és hogyha egy országnak olyan igénye van, hogy a saját belső rendszere miatt mert nem tudja az alkotmányát adott esetben módosítani, ezért az Európai Unió szerződéséhez kell hozzányúlni, hát akkor, hogyha ez az Európai Unió együttműködésének a jegyében szükséges, akkor ebben segítsük ezt a folyamatot. Miniszter úr említette, hogy a magyar elnökség egy parlamentbarát elnökség lesz, és valóban bennünket is bosszant az a rengeteg intézményi vita, ami gyakran fölmerül, és mi is annak a hívei vagyunk, hogy lehetőleg az együttműködés érvényesüljön az intézmények között. A polgárok ne azt lássák, hogy hogyan készül a kolbász, hanem az eredményt lássák a kolbászt, ehessék meg és ebből nem biztos, hogyha nagyon zajos viták látszanak. A saját területemen, a komitológia területén is mindig erre törekedtem, de itt van, és a miniszter úr említette a korrelációs tábláknak a kérdését, amely egy szintén egy intézményi konfliktusnak a kérdése, ugyanakkor nem haszontalan konfliktus, mert például Magyarország példamutatóan vezeti ezeket a korrelációs táblákat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból talán éppen ez a példamutatás is példaértékű lehet. A múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök úr a Strasbourg ülésen mondta, hogy Magyarország a költségvetési deficit tekintetében is példát akar mutatni a többi országnak. Hát a korrelációs táblák, ami a parlament és a tanács között egy fontos vita, itt is elvárjuk, vagy várjuk, hogy a magyar elnökség ambiciózus demokratikusan és parlamentbarát módon nyilvánuljon meg. A parlamentbarátság nem azt jelenti, hogy a parlamentet, mint intézményt szeretjük, hanem az, hogy a polgárok érdekeit és a polgárok közvetlen képviseletét jelezzük meg. Úgyhogy ugyan kollégáim azt mondták, hogy én nekem van alkalma máskor is a miniszter úrhoz kérdéseket feltenni, és más formában is, de ezt a korrelációs táblákra vonatkozó kérdést mégiscsak feltenném, és sok sikert kívánok a magyar elnökségnek, és személy szerint miniszter úrnak is, és államtitkár asszonynak is. Grazie, onorevole Köszönöm szépen, Szájer úr. Én is, másokhoz csatlakozva, szeretném elmondani, hogy a magyar elnökség hallatán egy kicsikét meghatódom mindig, ugyanis fiatalkoromban az 1956-os forradalom Dávid és Góliát harcához volt szememben hasonlatos. És most Csodálatosnak gondolom azt, hogy Magyarország vezetheti az Európai Uniót. Úgyhogy csatlakozom önhöz a meghatottság kifejezésében. 10 óra 30 perckor egy meghallgatás fog következni a napirendünk szerint az európai politikai pártok kialakulása, ezek finanszírozása kérdéséről. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy akik felszólalnak, miután nagyon sokan szeretnének kérdést feltenni, maradjanak 3-4 perces maximális felszólalási időkeretein belül. Buff képviselő következik. Hello, um, Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés, öröm számomra az, hogy Önt, miniszter úr, itt köszönthetjük az Európai Parlament szakbizottságában. A konvent az egyfajta klubnak is tekinthető, a nagyöregek klubjának, úgyhogy mindig nagy örömömbe szám, szolgál az, amikor alkotmányügyi kérdésekben cserélhetek eszmét. Az első kérdésem a gazdasági kormányzásra vonatkozik. Bennünket arra kértek, hogy fogadjunk el egy különleges eljárást a szerződés módosításával kapcsolatban. Frakcióm és jó magam nevében úgy gondolom, hogy ez a mostani változtatás nem lesz elegendő ahhoz, hogy hosszú távon hiteles gazdasági kormányzást tudjunk felépíteni, olyat, amelyre valóban szükségünk van. Ezt a piacok is értik, egyre inkább, és talán az Európai Unióban a politikai erők is egyre inkább értik ezt. Úgyhogy a parlament és Gualtieri úr, aki most itt van körünkben, minden bizonyal hozzáfűz majd valamit ez a kérdéshez. Tehát a parlament valószínűleg első lépésnek fogja tekinteni ezt a megközelítést, és mi azt várjuk, hogy további módosításokra nyílik majd alkalom középtávon. Az is biztos, hogy remélem, hogy az Európai Parlament pozitív megítélést fog majd adni erről. A konvergencia kritériumokról, amelyek előfeltételei egy megfelelőképpen működő európai kormányzásnak, gazdasági szempontból és a fiskális unió létrehozásának. Remélem, hogy az elnökség is támogatni fogja ezt a fajta vitát. És hogy tisztában lesz azzal az elnökség és a tanács, hogy minden bizonyal lesznek olyan kollégák a tanácsban, akik igencsak ellenezni fogják ezt, és az alapvető gazdasági kérdések tekintetében sem lesz egyetértés. Minden esetre remélem, hogy a tanács elnökeként miniszter úr az Európai Parlament véleményét is meg fogja hallgatni, és figyelembe fogja venni, hiszen itt demokratikus megközelítése van szükség. Pénzügyeink stabilitásának erősítése érdekében és a gazdaság talpraállítása érdekében. Azt várjuk, hogy költségvetési reform születik majd meg, és a több éves pénzügyi keret szempontjából is változásokat remélünk. A saját források szempontjából leginkább, hiszen véleményem szerint kulcsfontosságú az, hogy az Európai Parlamentet bevonják teljes mértékben a gazdasági kérdésekről szóló vitákba, ugyanis hogyha ez nem történik meg, és nem veszik figyelembe a véleményünket, vagy még inkább apáskodnak felettünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz tárgyalásoknak kell elébe nézzenek majd. És szerintem egyébként sem lehetünk sikeresek akkor, hogyha a parlamentet nem vonjuk be a kellő tisztelettel ebbe a tárgyalási folyamatba. Aztán lenne egy másik kérdésem is. Látom egyébként az elnök úr már egy kicsikét idegeskedik. Tehát arról van szó, hogy a választások a parlament szempontjából reformot igényelnek. Ez egy rendkívül fontos dosszié. Úgyhogy remélem és várom azt, hogy a tavasz folyamán az Európai Parlamentben meg tudjuk szavazni azt a nagy csomagot, amely a választási eljárás módosítását szabályozza majd ezen ház részére. Ezt a javaslatot egyébként Van Rompoy úrnak fogjuk első menetben elküldeni, hiszen valószínűleg a szerződést is módosítani kell itt-ott ehhez majd. Minden esetre az általános ügyek tanácsának is meg kell vitatnia majd ezt a javaslatot, annak érdekében, hogy kellőképpen megfontolja, és nagyon örülök annak, hogy Martonyi miniszter úr pozitívan áll hozzá azokhoz a kulcskérdésekhez, amelyek a választási módosításokra vonatkoznak. Elnök, köszönöm szépen, Daffur nem idegeskedtem, sőt, <laughs> sőt, mondjuk azt, hogy még néhány másodpercet el is fogok rabolni a többiektől, és ezt azért fogom megtenni, hogy önnek boldog születésnapot kívánjak, mert tudom, hogy tegnap volt a születésnapja, és egyébként az unióról szóló szerződés módosításai különben szerepelnek magában a Lisszaboni szerződésben is, az első preambulum bekezdésben, hiszen ezt úgy fogalmazza meg, mint nem célként fogalmazza meg, hanem inkább egy folyamat részeként. Úgyhogy nem kell félni a módosításoktól. Mendez de Vigo, Iniho következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is. Szeretném frakcióm nevében üdvözölni Martonyi miniszter urat a szakbizottságunk ülésén. Nagyon röviden 136-os kérdése a Lisszaboni szerződés második módosítása. De mi is van az elsővel, mi a helyzet az elsővel, amely a 36-os mm, jegyzőkönyvre vonatkozik. Azt szeretném kérni a magyar elnökségtől, hogy szólítsák fel azokat, akik nem ratifikálták ezt, hogy minél hamarabb megtegyék. Ami pedig a 136-os módosítást illeti, elnök úr, ön vajon hogyan gondolkodik erről. A Gualtieri jelentésben ön szerint a gazdasági kormányzás kérdésére is kellőképpen kitér a Gualtieri jelentés, mint stabilitási elem kezeli azt, vagy pedig csak egy elemként tekint erre. Elnök, köszönöm szépen a rövidségét is, most pedig Guerrero úrnak adom meg a szót. Én is köszönöm szépen. Elnök úr, lehet, hogy én nem tudok ennyire röviden fogalmazni, ahogyan Mendez de Vigo úr tette. Minden esetre az biztos, hogy nagyon örülök annak, hogy miniszter úr itt van, és a mai napon felszólalt. Gratulálni is szeretnék neki, hiszen most először Magyarország tölti be az unió soros elnökségének tisztjét. Én is olyan országból érkezem, amelyben a demokrácia nem volt mindig egyértelmű, aztán visszakaptuk, visszaszereztük a demokráciát a magyarokhoz hasonlóan. Amikor Spanyolország először töltötte be az unió soros elnökségének tisztjét, akkor kabinett főnökként dolgoztam Szolána úr mellett, úgyhogy nagyon érdekes, fontos, jelentős kérdés volt ez számomra. A mi frakciónk mindenképpen támogatni fogja a magyar elnökséget, hiszen a magyar elnökség sikere igazából az egész Európai Unió sikereként tekinthető majd, és ezt a sikert aztán hazáinkban is érzékelhetjük majd. Szeretnék néhány olyan szempontra utalni, amelyekre egyébként már történt utalás. Először is köszönjük szépen, hogy lendületet kívánnak adni a polgári kezdeményezések kérdésének, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződést kívánjuk megvalósítani, hanem valós lehetőséget adunk a polgárok kezébe, hogy részt tudjanak venni az unió mindennapos munkájában. Egyébként francia az apja, és magyar az anyja ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy ilyen szempontból Magyarország rendkívül fontosnak tekintheti ezeket a kezdeményezéseket. Ami pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozását illeti, én egyébként ezzel foglalkozom ezzel a kérdéssel itt a szakbizottságon belül. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy két hét múlva a bizottságtól érkezik hozzánk egy meghívott vendég, aki a helyzetet elmondja, ismerteti majd, és amennyiben az Európai Bizottság és az Európa Tanács közötti tárgyalások sikeresek lesznek, akkor azt szeretném kérni a magyar elnökségtől, hogy az Európai Tanácsban is a ratifikációt segítsék, ezt a folyamatot gyorsítsák fel. Ami pedig a pénzügyi keretet illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye ezek még egyelőre nem tartoznak kompetenciáink közé, azonban a trió szintjén mindenképpen el kellene már most gondolkozni azon, hogy mit lehet tenni a pénzügyi terv kérdésében, hiszen ez az egész Európai Unió jövője szempontjából kulcsfontosságú. És végül ne felejtsük el, elnök úr. Nekünk itt az AFKO-ban nagyon érdekes kérdések kerülnek az asztalunkra, és tudjuk azt is, hogy önöknél most egy intézményi reform van éppen folyamatban, amely egyébként alkotmányügyi reformnak is, vagy alkotmányreformnak is mondható, hiszen az örök hazája az autoriter rezsim vége után nem változtatta meg teljes mértékben alkotmányát. Úgyhogy ezért lenne nagyon fontos az, hogy demokratikus alkotmány szülessen az önök hazájában is, és az ilyenfajta kezdeményezéseknél mindig arra van szükség, hogy a választásokkal is megerősítsék, tehát ugye a közvélemény is a választások vagy népszavazás révén megerősítse az ilyen alkotmány módosítási folyamatokat. Ugye önöknek most kettős feladata van, uniós és magyar feladata egyaránt. Próbálják meg ezt a kettőt talán összehangolni annak érdekében, hogy az itteni értékek Magyarországon belül is előremutató értékekké váljanak. Ön beszélt a konzultációról, a kölcsönös bizalomról, dialógusról, párbeszédről, azt hiszem, hogy ilyen szempontból mindenképpen jó úton vagyunk, bizonyára sikerül majd európai szintű politikai konszenzusra jutni, és talán nemzeti szinten is sikerül majd ezt megvalósítani. Nem szeretnék most az ön hazájának politikai belügyeibe beavatkozni, de ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt, hogy itt olyan értékekről, alapértékekről van szó, amelyek minden, amelyek minden bizonyal önök is osztanak. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a Grip asszony következik. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen. Szerettem volna én is megköszönni önnek, miniszter úr és államtitkár asszonynak is, hogy ellátogattak köreinkbe a mai reggelen. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk a mai expozé során. Azt hiszem, hogy egy uniós elnökség kezdete mindig nagyon nagy megtiszteltetés egy ország számára, de ugyanakkor intenzív időszak kezdetét is jelenti. Nagyon örülök annak, hogy most európai vezetése a magyarok kezében van, és természetesen nem könnyebb a feladata azoknak az országoknak sem, amelyek már régóta az Európai Unió részesei, vagy akár alapító tagok. Számukra sem könnyebb ez a feladat, úgyhogy minden támogatásomról szeretném biztosítani miniszterurat, és természetesen bízunk önökben. A bizalom valóban nagyon fontos Európában. A népek, az országok, tagállamok közötti bizalom épp oly fontos, mint most a magyar elnökségbe vetett bizalom. Ez egy rendkívül fontos prioritás tehát számunkra. Két kérdést szeretnék most felvetni. Az egyik a bővítésre vonatkozik. Kázini elnök úr is utalt már erre. Ezzel kapcsolatban szerettem volna kifejezésre juttatni véleményemet. Legyünk óvatosak azért a bővítési folyamattal kapcsolatban, Szerettem volna megkérdezni öntől, hogy pontosan milyen ütemtervet is képzelnek el, hiszen nagyon sok tagállamban a közvélemény a bővítéssel kapcsolatban eléggé szkeptikus, Az emberek ugyanis nem látják, hogy pontosan miért is olyan nagyon fontos érdeke az Európai Uniónak a következő bővítési hullám. Aztán egy másik kérdés, amelyre Geriro úr utalt, a magyar alkotmány reform kérdése, ami szakbizottságunk Budapestre látogatott nem régen, és ott rengeteg személlyel eszmét cseréltünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az ütemterv lenne itt is a kérdésem. Számunkra ugyanis az Európai Unió vezetése a soros elnökség mindig nagyon fontos, hasznos kell, hogy legyen az Európai Unió számára, és remélem, hogy ez így is lesz a magyar elnökség számára is. Köszönöm. Most pedig Gurmai képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, nagyon sok szeretettel köszöntöm. Valóban nekünk lehetőségünk volt érzékelni azt, hogy ez egy parlamentbarát elnökség lesz, hiszen kiváló államtitkár asszony maga is parlamenti képviselőként rengeteget dolgozott ezen, úgyhogy meggyőződéssel vallom, hogy ez egy rendkívül fontos üzenet volt, és nyilvánvaló, hogy ebben a, ebben a dologban mindenkire egyformán szükség lesz. Ugye, mint Ketten is említették ezt a fantasztikus európai állampolgári kezdeményezést, miniszter úr és Erike Guerrero kollégám. Lévén szülő anyja persze azt mondanám, hogy ugye ebben a bizottságban valóban Alain Lamassur képviselőtársammal mi voltunk a jelentéstevők. tevők és azt kell mondjam, hogy ez valóban egy olyan jelentés volt, amiben mind a, a spanyol elnökségnek, akinek köszönet azért az intenzív előkészítő munkáját nem véletlen, hogy készítettünk egy munkaanyagot június 22-ére, a belga elnökség elkötelezettségére, amiben külön köszönet Olivier Sastelnek, és a természetesen ebben a csapatban, ebben a trióban a magyar kollégáknak is jelentős szerepe volt, úgyhogy ennek megfelelően köszönöm miniszter úr a tájékoztatást, hogy február 14-én valóban útjára indulhat ez a, ez a kezdeményezés, de tisztában kell lennünk azzal, hogy miután ugye mi lobbiztunk azért, hogy csak fél évet kapjanak a tagállamok, és ez egy év lett, hogy ezt követően is azért ahhoz, hogy egy ilyen állampolgári kezdeményezés megszülethessen, ugye 12 hónap maga a gyűjtés, utána három hónap a tagállamoké, hogy az aláírásokat hitelesítsék, és utána három hónap a tanácsé, tehát nem szeretnék zsákba macskát árulni, ez minimum 20 hónap lesz, tehát nagyon fontos az, és ebben kérem eh, az önök segítségét is, hogy eh, nehogy megint úgy legyünk, mint az Európai Unióval, hogy válunk valami nagyon fantasztikusat, aztán amikor meglátjuk, akkor ez mégsem annyira fantasztikus, persze kicsit rajtunk is múlik, hogy, hogy mennyire Rendkívül módon dinamikus a magyar elnökség, és ugyan december közepén jelent meg a, a parlamenti magazin, amiben egy világos menetrendet tettünk közre, és természetesen miniszterelnök úr erős Európát üzenete itt is megfogalmazódott. Viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Afrika-Karibi Csendes-óceáni Bizottságnak lesz egy kihelyezett négy napos ülése május 15 és 19 között, és abban a véletlen szerencsében van részünk, hogy a protokoll főnöke az Afrika-Karibi csapatnak itt ül a teremben, mert elmondtam, hogy milyen nagyon fontos, hogy személyesen is tudja, hogy miniszter úr rendkívül módon elkötelezett ebben a ebben az ügyben is. Nagyon fontos, hogy beszélt miniszter úr az európai szemeszterről, ami egy új dolog. Én nagyon örülök, hogy ez az ügy, amiben egyébként ezt a fajta rendszeres egyeztetés, együttműködést az európai szocialisták rendszeresen szolgalmazták, ez, ez valósággá vált. Én úgy gondolom, hogy ennek kellő ideje volt, tehát meggyőződéssel vallom, hogy egy rendkívül ambiciózus programot vázolt fel, és ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Még két apró megjegyzést szeretnék tenni. Ugye nyilvánvaló, hogy a magyar elnökség egy nagyon fontos időszakban irányítja az Európai Uniót, mondhatni történelmet írunk, hiszen ez az első alkalom, hiszen most fog sor kerülni ugye az alapjogi kárta első értékelésére. Mindenféleképpen, hogyha még egy picit pontosítaná elnök úr, hogy hogyan készül erre a magyar elnökség, milyen lépések várhatók az értékelés függvényében, és gyakorlatilag egy bővebb, inkább mondhatni teoretikus kérdéssel szeretném zárni, amely szerint a csatlakozni kívánó államoktól megkövetelt normák betartása az EU tagállamaiban. Ugye nincs olyan törvény, ami kényszeríteni őket. Nyilván, hogy a magyar elnökséget kérdezem, hogy terveze reflexióindítását egy ilyen jogi keretről, ha igen, akkor milyen elvek alapján. Keleti bővítés, meggyőződéssel vallom, hogy június 25-e függetlenség napja Horvátországban nyilvánvaló, hogy ez egy fantasztikus dolog lehetne, hogyha valóban magyar elnökség Horvátország csatlakozását be tudná fejezni, de nyilvánvaló, hogy ez nem csak a magyar elnökségen múlik, úgyhogy természetesen én bizakodó vagyok megfelelő gyökerekkel rendelkezvén. Köszönöm szépen még egyszer miniszter úr értékes hozzászólásért, és hát azt a munkát, amit az elmúlt, hát nem merem azt, hogy évtizedeken keresztül már fenéken billen, de valóban elkötelezett európai. Köszönöm szépen. Grazie. Onorevole Scheffer. Köszönöm a szót, elnök úr. Um, miniszter úr említette egyrészt az erős Európát, másrészt uh, szintén említette az európai állampolgári kezdeményezést. Na most ez az állampolgársági kezdeményezés komoly hatalmi átrendeződést hoz létre azzal, hogy egyenlő rangra emeli az európai szavazópolgárokat a tanácssal és a parlamenttel. Hogyan látja a magyar elnökség ennek az innovációnak a hosszú leáratú hozadékát, illetve milyen mértékben tudja áthidalni azt a távolságot, amit jól ismerünk, az Európai Unió és az Európai Démosz között, illetve létre fog hozni egy Európai Démoszt? Grazie. Köszönöm szépen, Gualtieri úr. Grazie. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik jó kívánságokkal éltek Magyarország, illetve miniszter úr feladata tekintetében. Most pedig rögtön rátérnék a szerződés módosításának lényegi kérdéseire. Miniszter úr, ön utalt arra, hogy az egyszerűsített eljárásra lenne szükség Más kollégák is elmondták véleményüket ezzel kapcsolatban, az biztos, hogy még a vita nem zárult le. Minden esetben, minden esetre nekem néhány kérdésem lenne most. azt hiszem, hogy itt most minden esetre a tanácsban is le kell folytatni majd ezt a vitát. Nagyon hatékony ez a mostani lehetőség, hogy önnel is eszmét tudunk cserélni magyar elnökség nevében. Eljárásjogi kérdésekről fogok beszélni, hogy milyen típusú reformra is van szükség. Nem gondolja-e ön úgy, hogy az uniós monetáris politika, tehát az euró Európai Uniós exkluzív kompetenciának számít, úgyhogy ha ezzel az exkluzív, ha ehhez hozzányúlunk, vagy néhány tagállam csoportja hozzányúl, akkor itt szükség van-e egyáltalán reform, reformra, vagy sem. Másrészt a rugalmassággal kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, hogy itt ismét kirajzolódik egy szerződésmódosítás lehetősége. És egy politikusabb természetű kérdés, mit gondol ön arról, mit lehet tenni a ratifikációs folyamattal kapcsolatban, amikor 27 parlamenttel kell egyeztetnünk, a, a másik reformmal kapcsolatban hogyan is állnak most a ratifikációk? Erre Mendez de Vigo kollégám is utalt már. Néhány kollégám feltette már magának a kérdést, hogy ö, mi lesz majd akkor, amikor Európa ezt az alapvető monetáris védelmi eszközt kiadja kezéből. A reformmal kapcsolatban Duff úr arról is beszélt, hogy ez, nem, ez egy nem elégséges lépés. Szerintem pedig az a kérdés is felmerül, hogy nem ellenkező irányba, vagy esetleg hátrafelé lépünk-e, nem olyan lépése ez, amely egy organikusabb kormányzási formát megakadályozna. Hiszen az a fajta kormányközi megközelítés, amely itt érvényes, az azt mondatja nekünk, azt mondatja velünk, hogy most egy uniós folyamat van érvényben, hiszen a költségvetési kérdéseket is felvet mindez, és mi azt szeretnénk, hogyha a jövőben Európai Uniós eszközé válna a stabilitás. Tehát azt próbálják nekünk mondani, hogy a stabilitást csak az Európai Unión kívüli struktúrában, tehát egy csoportnyi ország megváltoztathatja, vagy garantálhatja, anélkül, hogy bevonná a folyamatba akár a parlamentet, akár más pénzügyi természetű intézményeket, mint például az Európai Központi Bank. Tehát nem tudom, hogy ez nem negatív irányba tett lépés-e, nem tudom, hogy az Európai Unió ezek után valaha is képes lesz-e arra, hogy saját stabilitási eszközöket alakítson ki. Úgyhogy szerintem azért itt eléggé nagy kérdések merülnek fel, mert szerintem hogyha erre az útra rálépünk, nagyon nehéz lesz onnan már visszatáncolni. Nem tudom, hogy miniszter úrnak mi erről a véleménye, és hogy ilyen értelemben is elgondolkoztak-e erről a kérdésről. Elnök, köszönöm szépen, Gualtéri úr, és most pedig megkapja a szót Terkoszki úr. Miniszter úr, egy személyes megjegyzésem lenne. A kommunista időkben a történelmet meghamisították, más történelmet meséltek nekünk, és ezért édesapám mindig elmondta, hogy mi is volt az igazság. És amikor a 15. századi történelemről beszélt, akkor Magyarország és Lengyelország kapcsolatára utalt, hiszen akkor igen nagy hatással volt ez a két ország arra, hogy Európa ügyeit előmozdítsa. Húsz évvel ezelőtt azt hiszem, hogy erre ismét egy második nagy lehetőség nyílt, és éppen ezért gondolom azt, hogy és kívánom azt, hogy az elnökségük nagyon nagy siker legyen. Az első kérdésem eléggé naív, hiszen ön diplomata is, és minden bizonyal azt fogja mondani, hogy csodálatos az együttműködés. De azért mégiscsak felteszem a kérdést, hogy az együttműködés Catherine Ashtonnal hogyan működik. Főként a munkamegosztás szempontjából, valamint a külügyi szolgálat felállításának kérdésében. Itt most főként az általános ügyek tanácsa, illetve a külügyi tanács kérdésének kérdéseinek szétválasztására gondolok. A második kérdésem pedig egy keret egyezmény, amelyet aláírtunk az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Joao írta ezt alá, ő is tárgy, ő volt a fő tárgyaló. Úgy tudom, hogy a tanácsnak nem igazán tetszett ez. Nem tudom, hogy ezen a téren vannak-e újdonságok, és esetleg most, hogy jobban átgondolták a helyzetet, pozitívabban állnak-e hozzá, vagy sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bronz képviselő. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye ön beszélt szerződés módosításról, amelyeket gyorsan kellene egy egyszerűsített eljárás keretében bevezetni. Hogyha az Egyesült Királyságba járunk, nos hát ott azt hallhattuk a kormánytól, hogy népszavazásra fogják bocsátani mindazokat a kérdéseket, amelyek a szuverenitás feladásával járnak. Remélem, hogy ez az egyszerűsített eljárás azért mégiscsak lehetővé teszi majd az összes tagállamban a vitát, ugyanis itt a gazdasági kormányzásról van szó, már pedig a gazdasági kormányzás a költségvetéshez is kapcsolódik, tehát itt tagállami ellenőrzési jogok is számba jönnek. Aztán beszéltek a polgári kezdeményezésről, a, defi, a demokratikus deficit csökkentése érdekében. Nos, hát amikor európai értékekről beszélünk, akkor nem tudom, hogy ez a kettő hogyan kapcsolódhat össze. Azután utalás történt arra is, hogy Horvátország csatlakozásával kapcsolatban milyen ütemtervet képzelnek el. Ugye ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy népszavazásra van szükség, ugyanis ez az igazi demokráci, demokratikus lecke. Elnök, köszönöm. Hefner képviselő következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Számomra is nagy öröm, hogy Magyarország vette át a tanácsi elnöki teendőket. Én magam a magyarországi felkelés napjaiban jöttem világra és éppen ezért mindig is foglalkoztatott a magyar szabadságharc. Nagyon szoros kapcsolatot éreztem, hiszen voltak magyar barátaim, és a későbbi magyar elnök a vasfüggöny megnyitása után néhány ö, hónapra ö, a egyik legszorosabb munkatársam volt a Bonni irodámban. Az európai polgári kezdeményezést önök rendkívül fontosnak tartják, és szeret nem azt mondani, hogy nagyon jó munkát fektettünk ebbe bele. Az volt a célunk annak idején, hogy a Lisszaboni szerződésnek ez az ígérete mielőbb életbe lépjen és rendelkezésére álljon az európai polgároknak. Az volt a tapasztalatunk az akkori tárgyalások során, hogy a Tamásban mindenképpen szükség van valakire, aki eh, a tagállamokat előre tolja ezen az úton, az alkalmazás, a megvalósítás útján. Nem szeretnénk azt látni, eh, hogy az, amit most létrehoztunk, eh, azt visszatartják hosszú ideig a polgároktól. A tapasztalatunk az, vagy amit azt hallunk, az az az, hogy jó lenne, hogyha a magyar elnökség ebben segíteni tudna, segítene arról gondoskodni, hogy maguk a tagállamok is elvégezik a saját házi feladatukat az alkalmazása megvalósítás területén, és figyeljenek ott arra, hogy ahol van még mozgástér, ebből több is van, ott, ott polgárbarát és, demo, és bürokrácia mentes megoldásokat találjanak. Egy másik pontról is szólnék röviden, nevezetesen a stabilitási paktum vagy mentőernyő kérdéséről és a gazdasági kormányzás témájáról. Most ezt kérdésként fogalmaznám meg. Nem gondolja ön, vagy inkább máshogy fogalmaznék, mik lennének eh, az igazi okai annak, hogy itt a rendes szerződésmódosítási eljárástól el kell térnünk, nem gondolja-e azt, hogy ennél az rendkívül eh, súlyos, de komplex témánál egy konventet kellene összehívni, és sok résztvevőt kellene meghívni az eljárásba, hiszen ez növelni a legitimitást, az elfogadását, és a nemzeti parlamentekben, a tagállamokban való átültetést, talán támogatást érne el a emberek körében is, és ez hosszabb távú megoldás jelentene, nem egy adhok megoldás lenne. Mindenki, aki értelmesen gondolkozik, tudja, hogy ö, olyan megoldás kell, ami tartósan megoldja a problémát. Van egy harmadik kérdésem is, azonban az órára nézve eh, azt látom, nincs már több időm, úgyhogy köszönöm szépen. Grazie, onorevole Hefner. Köszönjük szépen, Hefner úr. Akkor az utolsó felszólalom következik. Höknik úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna a magyar soros elnökségnek gratulálni nem csak azért, mert egy olyan országról van szó Magyarország esetében, amely a totalitárius rendszert szorította, hanem történelmi oka is vannak annak, hogy örülök, hogy itt vannak ma. Magyarország és Lengyelország történelme nagyon összetett és nagyon nehéz az európai kontextusban, ma pedig itt van a lehetőség, hogy az Európai Uniót vezethessék. Ez pedig európaiként és az európaiak számára egy nagyon fontos időpontban történik. Fontos egyesíteni az európai népeket, és az, hogy ez az önök vezetése alatt is történhet, ez nagyszerű, nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. A magyaroknak és a magyar képviselőknek, akik itt eh, ülnek körünkben az Európai Parlamentben. Hogyha saját szakbizottságunkra gondolunk is, a többire is, elmondhatom, hogy nagyon jó volt az együttműködés, és bízom abban, hogy ez a soros elnökséggel is így lesz, mert akkor valóban siker koronázza majd ezt a hat hónapot. Tulajdonképpen a kérdésemet már feltették, ez pedig a keretegyezményre vonatkozott volna, ami az új tagállamokat illeti. Ugye Izlandról egyáltalán nem eh, esett szó mint tagjelölt, vagy jövőbeli tag. Pedig a gazdasági kormányzás szempontjából nagyon fontos lenne tudni, hogy a magyar álláspont mi, különös tekintettel az izlandi csatlakozásra. Horvátország csatlakozása. Ezzel kapcsolatban is azért nagyon észnék kell lenni, hiszen emlékeznek a legutóbbi plenárisra, volt egy jelentés ebben a témában, de Szerbiával és Koszovóval való kapcsolatát tekintve is egy nagyon fontos terület ez. Nyilván helyes, hogyha támogatjuk Horvátországot, de gondoljunk a balkáni régió egész stabilitására. A bevonás, vagy legalábbis a közelítés nagyon fontos lenne Koszovó vonatkozásában is. Szerettük volna tudni, hogy a magyar soros elnökség mennyiben kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nyilván Horvátország csatlakozását támogatják, de Szerbia és Koszovó problémáját hogyan látja? Köszönöm szépen. A kérdések sora lezárult. Nem tudom, hogy Győri asszony hozzá kíván-e szólni. Amennyiben nem, akkor visszaadom a szót a tanács elnökének, miniszter úrnak. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a, az összes nagyon érdekes kérdést és megjegyzést. Megpróbálok mindegyikre válaszolni talán kombinálva egyiket másikat egymással, hiszen volt több kérdés is ugyanabban a témában. Ezzel talán egy kicsit fel is gyorsítjuk a dolgokat, és a tolmácsok dolgát is megkönnyítve ugyanazon a nyelven fog válaszolni, nem ugrálok tehát, mert nincs túl sok időnk. Tehát angolul fog válaszolni, független attól, hogy milyen nyelven tették fel a kérdést. Nos, igen, az teljesen egyértelmű és igaz megállapítás, hogy szeretnénk a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal lezárni a magyar elnökség ideje alatt. Ez nem azt jelenti, hogy aláírásra kerül majd a megállapodás, az ezt követően történik majd, valószínűleg a lengyel elnökség alatt, az év vége előtt, de december 22-ét követően, ahol három további fejezetet sikerült lezárni, tulajdonképpen minden szakértő azt mondja, hogy nagyon jók az esélyek arra, hogy le tudjuk zárni ezt a folyamatot. Nos, akárhogy is lesz, nem tudom még, de egyértelműen elmondható, hogy ez az egyik prioritásunk és az egyik célkitőzésünk. Van egyébként még hét további fejezet, és nem a szám az, ami itt igazából fontos, hanem sokkal inkább nyilván azok a kérdések, amelyekről folynak ezek a tárgyalások. A 23-as fejezet nagyon fontos, az Európai Bizottság márciusban készít majd egy beszámolót az előrelépésekről, a track record néven futó beszámolóról. És nyilván nagyon fontos téma az iktivel való együttműködés is. Kicsit optimistábbak is vagyunk e tekintetben, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt le fogjuk tudni zárni. És mint ahogy mondtam, ezek a célkitűzéseink. József, nagyon szépen köszönöm a személyes szavakat. Nyilván saját magam nem reflektálnék most erre, mert nagyon kevés az idő. De valóban most van az első alkalom, hogy itt ülünk közösen az asztalnál, és aztán lehet, hogy majd 14-15 év múlva, ki tudja hányan csatlakoztak addigra az Unióhoz, akkor ülünk majd újra itt, mint soros elnök. Tehát azt mondhatom, hogy valóban hát egy kedves pillanat ez számunkra a történelem folyamán. De fúrnak, mondom, hogy ezt a kérdést Budapesten is megtárgyaltuk már, amiről kérdezett. És hogyha helyesen értettem, a pénzügyi stabilitási perspektívából és úgy értelmeztem, hogy nem szükségszerű a, a szerződés módosítás. És ezzel reagálnék a többi hasonló tárgyú kérdésre is, a tekintetben, hogy akkor mit is tehetünk most. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi környezetben és klímában azt gondolom, hogy korlátozzuk azért ezt a módosítást, és minél hamarabb hajtsuk végre. Nem csak arról van szó, hogy 27 játékos vesz részt ebben a folyamatban, ott van a tanács, a parlament, a bizottság, de van még egy pótlólagos játékos, ez pedig, ne felejtsük el, a piacok. Nem beszélve a közvéleményről. Úgyhogy mindezt figyelembe véve korlátoznunk kell, és gyorsan kell lépnünk a munkánk során. Elnézést kérek Józseftől, mert a kérdését átugrottam a megfelelési korrespondencia eh, táblázatokkal kapcsolatban. Eh, biztosítatom a felel, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a tabellákat megfelelően készítsék elő. Mi saját magunk is összeállítottunk ilyet, és persze vannak különbségek a különböző tagállamok között e tekintetben, nem akarom ezeket most itt osztályozni, nem akarom régi és új tagállamokra bontani a feladványt. Ez egy közös feladat, egy közös táblázat kellene, hogy legyen, és azt gondolom, hogy az együttműködést is megfelelően előre mozíthatja a tanács és a parlament vonatkozásában is. Ami a gazdasági kormányzást illeti is, az arról folyó és zajló vitát, hát ez egy kemény vita lesz, de nagyon szofisztikált, és tudjuk, hogy nagyon fontos témákat kell megvitatni. Mindezek a témák feloldhatóak, akármiről is legyen szó, az automatizmusok, vagy a különböző intézményeknek a jövőbeni szerepei, vagy más kérdések, amelyek fölmerülhetnek közben. De megint csak azt mondhatom, hogy én hiszem azt, hogy amennyiben a gazdasági kormányzás jogalkotását összekötjük más kérdésekkel, akkor talán még bonyolultabbá válna a saját munkánk. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti. Múlt héten volt egy ülés a, parla- a, a parlament elnöke és az Európai Bizottság elnöke között, valamint a magyar miniszterelnök között ami egyfajta nyitó vitának tekinthető, nyilván megfelelő tartalommal, és ez azt mutatja, hogy ez a fajta együttműködés nagyon is komolyan vendő, és mi is nagyon komolyan vesszük. Abban a tekintetben, hogy a több éves pénzügyi keret felállításra kerülhessen. Ami a mélyebb intézményi reformot illeti, Dafónak mondom, nagyon jól ismeri a saját meggyőződésemet. Hogyha jelenik a tanács elnöke, és hát most nem is akarok azért részletekbe bocsátkozni, de személyesen, személyes véleményem az, és azt mondhatnám, hogy a magyar elnökség lezárta után azonnal lezárnám a legszívesebben ezt a folyamatot. Nem tudom, hogy egyáltalán napirendre kerül, szerintem várjuk meg, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Nyilván a stabilitási mechanizmussal kapcsolatban lesz szerződésmódosítás. Tudjuk, hogy ez a folyamat, mármint a szerződésmódosítás folyamata szinte már 50 éve tart, az elmúlt évtizedekre is visszatekintve ismerjük tehát az egyes lépéseket, de azt látunk kell, hogy ha folytatjuk ezt a munkát, akkor pontosan tudni kell, hogy milyen formában kívánunk eljárni, és milyen sebességgel, milyen ütemezéssel. Polgári kezdeményezés. Nem elnézést. A parlament összetételének ratifikálása. Tudom, hogy a 27-ből 13 tagállam ratifikált, és ebből 7 tulajdonképpen új tagállam. Úgyhogy én a magam részéről azt tudom megígérni, hogy mindenkit ösztönözni fogunk a tagállamok közül arra, hogy minél hamarabb történjen meg a ratifikáció, hiszen 27 ratifikálásra van szükség. Megint csak azt mondhatom, hogy itt a a hitelességünk, mint aspektus forog kockán. Most akkor térjünk rá a polgári kezdeményezésre. Hát csak ismételni tudom, amit korábban már elmondtam. I believe uh, that this is uh, this is uh, <clears throat> extremely important. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ügy, de egy másik kérdésre is válaszolnék ebben az összefüggésben. Ez teljes mértékben megoldja annak a kérdését, amit úgy szoktunk hívni, hogy demokra- demokratikus deficit. Ugye ez az egyik elem meg kell találni a módját, az útját annak, hogy hogyan tudjuk demokratikusabbá tenni Európát, és ez szerintem az egyik módja. Hát, hogy hogy lehet majd ezt az eszközt alkalmazni, használni, az más kérdés, de sokan hozzám is fordultak az elmúlt hét hetekben eh, és hónapokban, kérdezve az, hogy érdemese már elkezdeni az gyűjtést, ezt a tárgyat, ezt a témát lehetne napirendre tűzni, és el kellett magyaráznom, hogy hát ez lehet, hogy nem pont egy olyan téma, amelyet, eh, amelyet lehetne tárgyalni, de a lényeg az, hogy a polgárok tudnak erről a lehetőségről, és ezért az egész folyamatot valóban föl kellene gyorsítani. Nyilván a technikai akadályokat le kell küzdeni, de mindenképpen eh, azt követően, hogy a tagállamok és a bizottság is elvégezték a házi feladatokat, és megoldottak a nyitott kérdések, akkor minél hamarabb kezdjük meg ennek a kezdeményezésnek a működtetését. Úgy, ahogyan a szabályozásban az szerepel. Alkotmány. Itt egy pár pontot kiemelnék, csak mert egy nagyon nagy horderejű témáról van szó. Az alkotmányunkat alapvetően 95-96-97 százalékban módosították a rendszerváltáskor. Ennek az alkotmánynak a neve még mindig 20. törvény, ugye a 94-es törvény, tehát a 94-es, 94-es év 20. törvénye. 49-es törvény, elnézést kérek. 49 per 20-as egészen pontosan. És nyilván ezt a nevet, ezt az elnevezést sem lehet fenntartani hosszú távon. Úgyhogy ennek az alkotmánynak az el ö, ö, módosítása tulajdonképpen elkezdődött a szocialista liberális kormány alatt, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó előrelépéseket tettünk a négy éves kormányzás alatt, és most pedig ezt a munkát folytatjuk. Kerérón úrnak tudom mondani, hogy mindkét kalapot egyszerre viseljem, azt gondolom, hogy a legjobb javaslat, amit követhetünk. És el is mondom, hogy hogyan járunk el. Tulajdonképpen az alapjogi kartát in extenso átvesszük a magyar alkotmányba. Nyilván egy közösségi jogról van szó, de hát saját országra kell alkalmazni, de ez a magyar ö, alkotmánynak is része lesz, és minden egyes területen alkalmazásra kerül. Azt hiszem, hogy ez a maximum, amit tehetünk. Úgyhogy ezek a kalapok ugyanazok lesznek, azonosak lesznek, különös tekintettel az emberi jogokra. Az alkotmány pedig ugye integrálja magába az Európai Alapjogi Kartát is. Röviden szóltam már a bővítésről, a bővítés kérdéséről, ahogy Redrig asszony is feltette a kérdést. Nos, hát tudatában vagyunk a szkepticizmusnak. Mi is szoktuk hangsúlyozni azt, hogy a feltételesség elve az továbbra is működik, tehát ne tévesszünk itt összes dolgokat, hiszen az, hogy ösztönzünk országokat és megpróbáljuk felgyorsítani a folyamat, ez együtt jár azzal, hogy a tagjelölt országoknak is el kell végezniük a házi feladataikat. Nagyon nehéz ütemtervet felállítani, van, aki egyáltalán nem szeretne ilyet látni, mert úgy gondolják, hogy nagyon óvatosan kellene bánni az időpontokkal, De az igazság pillanata akkor jön el, amikor az alapvető költségvetési kérdéseket tárgyaljuk, és a kohéziós, illetve regionális politikai kérdéseket hiszen akkor kell rögzíteni egyfajta hipotetikus dátumot a tagságra Horvátország vonatkozásában. Nyilván nem akarunk megfeledkezni a többi országról. Pont fordítva van, mi azt mondjuk, hogy amennyiben Horvátországgal sikerül, hogyha a tárgyalásokat le tudjuk zárni, akkor ez lenne a legjobb üzenet a többiek számára, hogy nekik is meg lesz az esélyük a megfelelő időben. Magyarország az az ország volt, amely az egyike volt azoknak, amelyek a stabilitási és társulási megállapodást aláírta a Szerbiával, és sikra szálltunk azért, hogy a bizottság készítse elő az áttekintést, és ha jól tudom, néhány napon belül a szerb kormány át fogja adni azt a kérdés sorozatot, amelyet ugye ki kellett tölteni, és amely a csatlakozás során egy nagyon fontos momentum. Bármely országról is legyen szó, ebben az esetben Szerbiáról. Az alapjogi karta evaluációja, értékelése. Egyetértek azzal, hogy itt kapcsolatban fel kell gyorsítani az eseményeket, ez egy nagyon fontos feladat, és ezt mások is elmondták, és én is hangsúlyoztam pár perccel ezelőtt. Söpflin úrnak reagálva mondom, hogy a polgári kezdeményezés, ahogyan mondtam, az csak az egyik lehetséges eszköz. Nagyon sokat kell dolgoznunk még a demoszon, hogy hogyan tudjuk ezt segíteni, előre mozdítani. Hagy mondjak egy példát. vannak olyan tendenciák, amelyek az euroszkepticizmust erősítik. A mi országunkban az elnökség okán az Európai Unió sokkal ö, ö, nagyobb ö, pozitivizmusnak örvend, sokkal nagyobb a lelkesedés az EU iránt. Egyszerűen amiatt, mert most sokkal többet tudnak az elnökség miatt az egész Európai Uniós integrációról. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel is javítani lehet a fogékonyságot és az Európai Unió iránti elhivatottságot és egyáltalán a tudatot. Azt gondolom, hogy itt a, az egyik kérdés a, a szerződés módosítás, az EU szerződés módosítás több kollégától is elhangzott kérdésként, az eurózóna, mint olyan létező zóna, és amennyiben 40 tagra kívánjuk ezt a zónát bővíteni különböző hozzájárulásokkal, akkor hát egyfajta mentő mechanizmust fel kell vázolni, de ezt csak azok vihetik el a hátukon, akik tagjai a zónának. Úgyhogy nem hinném azt, hogy a kompetenciákkal kapcsolatban bármiféle jogsértést követnénk el, főleg az alapvető szőződésekre gondolva. Ami a, az egyszerűsített eljárást illeti, megvannak ennek a, a lehetőségei, nem kell a hatásköröket emiatt átrendezni, ez a harmadik részhez tartozik, úgyhogy szerintem minél hamarabb vigyük ezt keresztül. Hagy utaljak csak arra, hogy milyen fontos az üzenet, amit közvetítünk ezzel a közvélemény felé. És a piacok felé is. Gazdasági kormányzás, mint ahogyan már elmondtam, ez egy máslapra tartozó ügy. Nem hiszem, hogy a költségvetések ellenőrzése bármely állam szuverenitásába ütköző lenne. Ha elolvassák a szerződés, minden ott van, a jogi alap tisztázott, tehát a hat jogalkotási kérdésben ott van minden konkrétum. Lehet, hogy nem tettünk még eleget ennek a célnak a teljesítésére, de összességében azt mondhatom, hogy most a, arra kell koncentrálnunk, hogy ezt a hat jogalkotási szöveget véglegesítsük. Nem utolsó sorban. El kell mondanom azt is, hogy Izland csatlakozását támogatjuk. Bízom abban, hogy lesz egy kormányközi konvent a saját hat hónapos időszakunk végén, de talán nem ez lesz a folyamat vége. A lengyel barátaink folytatni fogják ezt a munkát, és ez lesz az utolsó megjegyzésem. Köszönöm szépen a lengyel kollega szavait. Valóban egy egyedi történelmi esemény Közép-Európa számára. Ez egy közép-európai év, tulajdonképpen ez a 2011-es, két különböző trió formációban itt, itt van a két közép-európai új tag, hiszen a mostaninak és a következő triónak is eh, egy tagja egy ilyen új tagállam. Reméljük, hogy nagyon sikeres lesz ez a naptári év mindannyiunk érdekében. Köszönöm szépen. Grazie, signor Presidente, per tutto il tempo. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy időt szánt ránk, és célirányosan válaszolt a kérdéseinkre. Ezzel az önnel folytatott megbeszélést lezárhatjuk, és szeretnénk ismételten sok sikert kívánni önöknek. Úgy gondoljuk, hogy mérföldkő lesz a munkájuk az európai integráció felé vezető úton. Reméljük és szeretnénk, hogyha egy kvantumugrásként kerülne be elnökségük az Európai Unió növekedésének történelmébe. Most pedig áttérnénk a politikai pártokkal kapcsolatos meghallgatásra. Én javasolnám, tartsunk két perc szünetet, és utána kezdjük újra a munkát. Allora, orra commanza, si comincia. La... Akkor megkezdjük az ülésünk második részét, amely 2004-2003-as rendeletre vonatkozik, európai pártok létrehozása, illetve azok finanszírozása lesz a témánk és mostantól kezdve egész nap ezzel fogunk foglalkozni. Ma reggel meg fogjuk hallgatni az európai pártok vezetőit, mint ahogyan önök is tudják, az Unióról szóló szerződés 10-es cikkében azt olvashatjuk, hogy az európai politikai pártok hozzájárulnak az európai politika fejlesztéséhez, kialakításához, illetve az uniós polgárok véleményének kifejezéséhez. A 2004 per 2003-as rendelet az európai politikai pártok finanszírozásával foglalkozik. És ebben azt is olvashatjuk, hogy az Európai Parlamentnak ezzel foglalkoznia kell. Pont ezért szerveztük meg a mai meghallgatást Janakau asszony kérésére, hogy megvitassuk azokat a témákat, amelyek ide kapcsolódnak, hogy javaslatokkal álljunk elő aztán majd. A politikusokon kívül délután szakértőket, professzorokat fogunk meghallgatni, és főként ma este egy nagyon érdekes tanulmányt fogunk meghallgatni, amely a határokon átnyúló politikai rendszer létrehozásáról szól. Azután még szintén délután a számvevőszék képviselőjét is meghallgatjuk. A nemzetközi átláthatóság pártfinanszírozás kérdéseiben. És mindezek a felszólalások majd remélhetőleg a parlamenti képviselők kérdéseivel, illetve az azokra adott válaszokkal fognak végződni. Tehát akkor a mai délelőtt a következőt fogjuk tenni. Meghallgatjuk az európai politikai pártok elnökeit, úgyhogy most, miután kevés az idő, mindenkinek csak 5, percet tudok adni. Úgy látom, 9 vannak a felszólalók. Még az is lehet, hogy az öt percet megszakíthat, illetve hogy megszakíthatjuk a felszólalások felénél a felszólalásokat, és akkor esetleg kérdéseket lehet majd feltenni. Az első politikus, Mártens úr, akit nem igazán kell bemutatnunk, azt hiszem, itt ebben a parlamentben. Minden esetre azért elmondom, hogy az Európai Néppárt elnökéről van szó, miniszterelnök is volt 79 és 92 között hazájában. Egy koalíciós keresztény, demokrata és liberális koalíció vezetőjeként ismerhettük. 1990. május 10-e óta pedig az Európai Néppárt elnökeként is tevékenykedik. Ő volt egyébként az egyik alapítója ennek a pártnak. Államminiszter is volt, tehát még nagyon sok mindent el lehetne mondani az önéletrajzából. Minden esetre most egyelőre nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, tehát inkább megadom a szót Márten szúrnak. Öné a szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak, hogy fogadtak, és azt hiszem, hogy az Európai Parlament tölti be az európai politikai pártok egyik fő célját. 5 percem van, és itt szeretnék arra emlékeztetni, hogy hazám miniszterelnökeként a Maastrichti szerződés tárgyalása során prioritásként kezeltem a politikai pártok, az európai szintű politikai pártok elismerését és finanszírozását. 12 ö, miniszterelnök volt ott akkor, és egy, 50, egy 15 perces vita után sikerült el is fogadnunk. Itt 1991-ről beszélünk. Aztán ebből adódóan a Maastrichti szerződésben szerepelt a 138-as cikk, amely azt mondja ki, hogy az európai politikai pártok fontos szerepet töltenek be az integráció szempontjából az Európai Unióban. És ön is bizonyára emlékszik, elnök úr, arra a megfogalmazásra, hogy az európai identitást, illetve az unió polgárainak véleményének tükrözésében játszanak fontos szerepet. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Az első. Az Európai Uniós integrációs szempontra hívnám fel a figyelmet. Ez a 104-es cikkben szerepel a Lisszaboni szerződésben. A második megjegyzésem pedig az lenne, hogy a pártok finanszírozásának finanszírozását nem oldottuk viszont meg. 13 évre volt szükség, 92-től kezdve, sőt, javítja magát az elnök, 8 évre volt szükség arra, hogy a nicai szerződés a 191-es cikkben megemlítse a pártok finanszírozásának kérdését is, amely egyébként elválaszthatatlan a pártok tevékenykedésétől. Úgyhogy éveken keresztül Gyakorlatilag a társpártok befizetéseiből éltünk, most pedig az Európai Parlamentnek köszönhetően sokkal autonómabb, függetlenebb entitásokká váltunk, és ez alapvetően fontos az európai pártok szempontjából. Tehát itt igazából 13 évre lett, volt szükség arra, hogy ez valójában létre is jöjjön. nem csak az elismerés, hanem a finanszírozás kérdése szempontjából az Európai Parlament rendkívül fontos szerepet játszott. És később egy jelentésben, majd erre még vissza fogok térni, felülvizsgáltuk a helyzetet. Leinen úr jelentéséről van szó. Ő ugyanis azt mondta ki, hogy nem csak finanszírozásra van szükségünk, és ez természetesen egyike a megoldásoknak, de azt is kimondta jelentésében, hogy európai pártpolitikai statútumra van szükség, amely lefekteti az európai politikai pártok európai szintű finanszírozásának szabályait, és egyben kötelezettségeiket és a rájuk vonatkozó európai jog, vagy közösségi jog alapján való működésük feltételeit le kell fektetni. Azért is jöttem most ide, hogy ezt az európai statútumot, jogállást jogi, fiskális szempontból egyaránt megvitassuk, és hogy konkrét javaslatokkal is éljünk. Tehát nagyon-nagyon örülök annak, hogy létezik finanszírozás, de azért ez nem egy teljes mértékű elismerése a politikai pártoknak, hiszen jogi és politikai legitimitásra van szükségünk európai politikai pártok szintjén. És ilyen szempontból igen érdekes javaslatok is születtek a legitimitás erősítése érdekében, hiszen szükség van erre. Mire gondolok? Az európai politikai párbeszédbe, illetve az Európai Bizottság elnökének megválasztásakor szeretnék beleszólni ebbe a kérdésbe, illetve a DAF jelentésre utalnék még, amely a páneurópai listák létrehozására vonatkozik. Ugyanis most egyelőre non-profit szervezetekként működik. Működünk különböző országokban, ahol tevékenykedünk, nincsen jogállásunk, nincsen jogi, illetve politikai statútumunk, amely megengedné számunkra, hogy valós politikai szerepet tudjunk betölteni. Éppen ezért igen élénken reménye, remélem, és ezzel kapcsolatban bizonyára lesznek majd kérdések is a jelentéstevőhöz. Nos, hát élénken remélem, hogy a következő lépés ebben a vitában a meghallgatás után és a szakértők meghallgatása után talán sikerül majd végre ezt az előre lépést megtennünk, hogy a Leinen jelentésben szereplők megvalósuljanak, speciális politikai és fiskális statútumot tudjunk létrehozni az európai politikai pártok részére. Amikor fiskális kérdésekről beszélünk, akkor egy sui generis megoldásra van szükség. Ami a kérdéseket illeti, valamint az Európai Parlament főtitkárának kérdéseit. Nos, hát ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy ő végkövetkeztetéseiben elfelejtette megemlíteni azt, hogy az elismerés érdekében minden európai politikai pártnak legalább egy európai parlamenti képviselő által kell ö, képviseltetnie magát. Ez nem a végkövetkeztetésekben, hanem a considerations részben szerepel, márpedig véleményem szerint az ilyenfajta javaslatokban fontos az, hogy az európai politikai pártok elfogadásra találjanak regionális parlamentekből egyaránt. Minden esetre a legfontosabb az, hogy az Európai Parlamentben megválasztott személyek töltsék be a képviselői helyeket, és legalább egy képviselőre európai pártból van szükségünk. Úgyhogy ha valóban azt szeretnénk, hogy a politikai pártok a Maastrichti szellemben az unión belüli integrációs mozgatórugóvá váljanak, akkor szükség van erre a lépésre. Remélem, hogy erre mindenki hajlandó most, és hogy nyitottan állnak a vita, vitához. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie. Onorevole Martens. Köszönöm, Martens úr. Most pedig a szocialista, az Európai Szocialista Párt eh, főtitkára Filip Korderi fogja megkapni a szót, aki 2004 óta főtitkár, és egyébként az Európai Szocialista Párton belül igen sok eh, munká, munkahelyet betöltött már, nemzetközi titkára is volt az, ifjú szocialisták mozgalmának Franciaországban 1990-től, valamint a francia nemzetgyűlésben is képviselőként dolgozott. Csak néhány dolgot soroltam fel, és most át is adom önnek a szót, Filip Korderi úr. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy először is Rasmussen úr nevében elnézést kérle, kérjek, ugyanis nem tudott a mai napon eljönni, és ezért van az, hogy én főtitkártként fogom ma az Európai Szocialistai Pártot képviselni. Szeretném megköszönni a büró tagjait, az, elnököt, az elnöknek a munkáját, illetve a jelentéstevőnek is a munkáját, hiszen nekik köszönhetően jött létre az a jelentés, amelynek alapján a mai vitát is lefolytathatjuk. Márten Szúr egyébként már szerintem nagyon jól illusztrálta azt, hogy európai politikai pártként mi is a szerepünk. 2004 óta most már sikerült elérnünk azt, hogy létezzenek európai politikai pártok, és hogy ezeknek az európai szintű politikai pártoknak kezd hatással lenni a közvélemény alakítására is. Az Európai Uniót politikusabbá kell tenni annak érdekében, hogy jobban megértsék a polgárok, hogy mik is a kihívások az unión belül, mit jelentenek az egyes javaslatok európai szinten, és meg kell értsék azt is a polgárok, hogy az európai kihívások legalább annyira fontosak, mint a nemzeti kihívások, és hogy persze vannak különböző orientációk, és ez nem csak nemzeti, hanem európai szinten is igaz. Tehát ilyen szempontból kell óriási előre lépést tennénk. Mindannyiunk számára, akik itt az asztal körül ülünk, a demokrácia a legfontosabb. A nemzeti demokráciákban a politikai pártok alapvető szerepet töltenek be, sőt, kimondhatjuk azt is, hogy a demokrácia alap pilléreinek tekinthetők. Éppen ezért európai szintén ugyanerre van szükség. Egy nagy lépést kell tennünk, hogy ezek a nagy európai politikai pártok létrejöhessenek, és az európai politikában olyan szerepet töltsenek be, amely számukra megadatott. Ugyanazt a szerepet, amelyet egyébként nemzeti szinten már régen betöltenek. Milyen szerepük is lehet a jelenlegi statútum mellett a politikai pártoknak? Mindannyian a kampány alatt megpróbáltunk tenni valamit, de azért mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nemzeti szinten maradtak ezek a kampányok, már pedig egy igazi európai választási rendszer kialakulásához arra van szükség, hogy európai politikai pártok versenyezzenek el egymással, és ezt nem tudjuk megtenni egészen addig, amíg nincsen státuszunk. Tehát jogi státuszra van szükségünk, politikai státuszra van szükségünk, és fiskális státuszra is szükségünk van. Tehát, hogy kampányolhassunk, európai politikai pártként kampányolhassunk, és elismert jelöltjeink legyenek az Európai Bizottságon belül is 2014-től kezdve, és hogy a páneurópai listákat valóban megvalósíthassuk, valamint a népszavazások során is tudjunk kampányolni, segítsük a nemzeti pártokat akkor, amikor nemzeti kampányokat folytatnak, hiszen az Európai Unió egyben nem más, mint az Európai Tanács is, tehát az európai politikai pártok ilyen szempontból is fontos szerepet játszhatnak. Mertens úr belga, és jól tudja, hogy pártok véleményét bizony kikérhetik, akár az Európai Tanács részéről is, akkor, amikor az unió politikai orientációiról esik szó. Tehát itt vannak azok a legkirívó példák, amelyeket elismert politikai státusszal, jogállással meg tudnánk tenni, és amelyek a mai rendeleteket felválthatnánk, hiszen ma csak az európai politikai pártok finanszírozásáról, valamint azok szervezeti kérdéseiről szólnak ezek a bizonyos rendeletek. És a mai napon jogi státuszunk nem más, mint egy belga non-profit szervezeté, és azt hiszem, hogy speciális státuszra van szükségünk európai politikai pártok részére. Tehát mindenféle értelemben csatlakozom Wilfried Mártenhez, hiszen valóban az egy minimumnak tekinthető, hogy egy európai parlamenti képviselő vegyen részt az európai politikai párt létrehozásában, és bizonyos tag, tagállami kvótát is figyelembe kellene venni ahhoz, hogy ezek a politikai pártok valójában képviseljék az európai szintű gondolkodási fejlődési meneteket. Ugye nem fogok most részletekbe bocsátkozni, de tudniuk kell, hogy egyetértünk a most az asztalon lévő jelentéssel, persze írásban kommentáljuk ezt majd, de mindenféleképpen az a legfontosabb számunkra, hogy sikerüljön ezt a lépést megvalósítanunk, és a politikai illetve jogi státusz kapjanak az európai politikai pártok. Elnök, köszönöm szépen. Látom, hogy jól haladnak a dolgok, úgyhogy köszönöm, hogy mindenki betartotta a rászánt időt, és most meg is adom a szót Enemi Neitznek, aki az ELDR, tehát liberális európai párt vezetője, egyébként államminiszter és európai parlamenti képviselő a Flamand Liberális Párt részéről. Ön a szó. Uh, <coughs> Mr. President. Elnök úr, kedves kollégák! Először is azzal szeretném megköszönni, hogy megszervezték a mai meghallgatást, és lehetőséget biztosítanak számunkra ezzel arra, hogy elmondjuk véleményünket, bemutatkozzunk, és a jelentésről elmondhassuk véleményünket. Köszönöm szépen egyébként Maria Gianakúnak a munkáját. Először is emlékezzünk arra, hogy a liberális párt 1976-ban született, három évvel azelőtt, hogy az Európai Parlament első a szabad választásai megvalósultak, ez 79-ben volt ugyanis. Én azóta is egyébként ennek a pártnak részeként működöm, vagy dolgozom, tehát ismerem, és most egy teljesen kifejlett politikai pártról van szó, 79 óta ugyanis éves kongresszusokat is szervezünk, és ezek a kongresszusok valós kongresszusok, ahol politikai dokumentumokat dolgozunk ki, módosítunk, és így tovább. Tehát ez a munkamódszerünk most már több mint 30 éve. Ez az egyik válaszom. a demokratikus működési feltételekkel kapcsolatban. Nézzük most a feltett kérdések sorát, amelyeket Janaku asszony fogalmazott meg jelentésében. Tehát mi támogatjuk az európai politikai pártok egységes státuszát, főként azért, mert jelenleg bizony nagy ellentmondások mutatkoznak az elvárások tekintetében. Ugyanis a belga jog ebből a szempontból nem túl világos, ahogyan már többen elmondták, egy non-profit szervezet té a mi jogállásunk is, és fontos a pénzügyi függetlenségünk megőrzése is. Fontos az, hogy a belga adóhatósággal szemben is megvédjük magunkat, hiszen ők már többször megkérdőjelezték azt, hogy hogyan is működünk pénzügyi értelemben. Tehát ilyen szempontból fontos az egységesség, ez nagyon hasznos is lenne számunkra. Azonban kollégáimhoz képest kevésbé vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy további legitimitást adna egy pártnak, egy státusz. Lehet, hogy egyébként ez így van, de nem biztos véleményem szerint. Ugyanis a legitimitást azt ki kell érdemelni. És ilyen szempontból sokkal nehezebbé is válnak azért a dolgok, mint ahogyan első látásra tűnhetne. Az egységes státusz érdekében vagy mellett gondoljuk azt is, hogy az európai parlamentiben minimum egy képviselőt kellene adjanak ezek a pártok, és hogy a regionális pártok szintén részt vehetnének a munkában. Azután pénzügyi kérdések szempontjából úgy gondoljuk, hogy nagyon jó javaslat lenne, ha a saját forrásokat lecsökkenthetnénk 15%-ról 10%-ra, de ez biztos, hogy valamennyi saját forrásra szükség van, ugyanis ezzel a pártot arra kényszerítsük, hogy kényszerítjük, hogy a társpártokkal szoros kapcsolatot építsen, hiszen ők azok, akik a saját forrásokat biztosítják. Az én pártom egy olyan rendszer dolgozott ki, amelynek révén a tagokat, tagokat fogunk toborozni. Reméljük, hogy ez a tagtoborzás ez nagyon sikeres lesz, hiszen most talán egy nagy lehetőség is nyílik arra, hogy az átlagpolgárok is európai politikai pártok tagjaivá váljanak. Biztos, hogy négy évvel ezelőtt erre nagyobb volt az igény, mint most, de ettől függetlenül nem kell ezt elvetni, és megpróbáljuk ezt a taktoborzást, és majd informálunk mindenkit arról, hogy hogyan is működött a rendszer. Ahogyan hallhattuk a néppárt és a szocialisták elnökeitől, illetve főtitkáraitól, amennyiben azt akarják elérni, hogy részt vegyünk a politikai kampányokban, főként az európai parlamenti választások kampányokban, akkor pénzre van szükségük. És ezek a kampányok természetesen nagyon drágák lesznek, mint, sokkal drágábbak lesznek, mint a nemzeti kampányok. Ne tegyünk úgy, mintha ezt nem tudnánk, hogy miért van így, hogy egy flamand mondással éljek, aki átmond, mondjon B-t is, C-t is, D-t is, E-t is. Tehát ez egy nagy lehetőség a politikai pártok számára, hogy részt vegyenek a kampányokban, de ehhez arra is szükség van, hogy megfelelő finanszírozási háttérrel rendelkezzenek a pártok ezen kampányok lefolytatásáért. Tehát ez volt egy második fontos kérdés, amely szerepel a kérdőívben is. Azután kampányok. Referendumokban való részvétel, kampányolás, népszavazási kampányok, és valóban transnacionális listákra van szükség. Ezt szerettem volna elmondani az európai politikai pártokról, illetve még azt, hogy aktívan részt vettük, részt vettünk a legfontosabb európai posztok kiosztásában. Ezt szerintem a következő választások után formalizálni kell, ezt szeretnénk a jövőben elérni, de az biztos, hogy ezen a szinten is fontos szerepet szeretnénk betölteni. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm Néic asszony. Elfelejtettem elmondani, hogy ön ennek a szakbizottságnak is tagja volt, úgy, ahogyan egyébként Mártens úr is, és Monika Frassoni is, akinek pedig most fogom megadni a szót. Ugyanis Monika Frassoni európai parlamenti képviselő volt az ötödik és a hatodik jogalkotási ciklus során, sőt, Kombendittel együtt a hatodik jogalkotási ciklus alatt a zöldek társ elnöke is volt, és Philip Lambertel együtt az Európai Zöldek Pártjának elnökeként tevékenykedik most. Köszönöm szépen, valóban nagyon örülök annak, hogy ide visszajöhettem, hiszen tíz éven keresztül ebben a szakbizottságban dolgoztam, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy itt lehetek most a mai reggelem. Szeretném az Európai Zöldek nevében, Philip Lamberts nevében is a zöldeknél egyébként mindig kettős elnökség volt, szerintünk ez nagyon jó. Mindig kétfejű az elnökségünk. Azért is, hogy megosszuk a feladatokat, de a nemi esélyegyelőség érdekében is. Tehát az Európai Zöld Párt nevében néhány megjegyzést szeretnék elmondani. Egyébként a korábban felszólaló kollégák erre ezekre már utaz, utaltak. Először is a jogi státuszról szeretnék néhány szót szólni. Ez valóban alapvető fontosságú, ami esetünkben egy politikai párt létrehozásának esetében. Az, hogy bennünket nem ismernek el európai politikai pártként, alapvető hiányt, hiányérzetet ad ugyanis így nem, tudunk, nem tudjuk identitásunkat kidolgozni, és közvetíteni sem az állampolgárok felé, már pedig pont az állampolgárok felé szeretnénk tevékenykedni. Még hogyha nagyobb legitimitási probléma nincs is a pártokkal, ahogyan azt Nejc asszony elmondta, mégis a logi státusz nem bürokratikus elem, ez bizony alapkérdés, identitásunk egyik legfontosabb kérdése és egyébként szerintem ez mindannyiunknak érdeke, és ezt egységesen képviseljük is. Értem, és szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban nyílt vitát tudnánk folytatni az Európai Parlament frakcióvezetőivel. Tudjuk azt, hogy vannak problémák, vannak viták. Miután nagyon sokáig, éveken keresztül itt dolgoztam ebben a házban, sokat foglalkoztunk annó az asszisztensek vagy a képviselők jogállásával, tehát tudom azt, hogy vannak nehézségek, de mégiscsak úgy gondolom, hogy itt alapvetően bürokratikus akadályokról van szó, ezeken felül kell emelkedni, hiszen a cél nem engedhetjük az, hogy nem ne engedhessük meg magunknak azt, hogy a frakciók, illetve a politikai pártok között verseny jöjjön létre bürokratikus szempontból. Úgyhogy nagyon remélem azt, hogy sikerül majd megegyezésre jutni, és egységfrontot kialakítani a többi intézménnyel szemben, hogy elérhessük a jogi státusz a politikai pártok számára. Aztán van itt még két fontos gondolat. Az egyik a úgynevezett Youth Organizations, tehát az ifjúsági szervezetek, illetve az alapítványok kérdése. Ezeket is el kell ismerni, hiszen részét képezik annak a tevékenységnek, amelyet mi európai politikai pártokként végzünk, európai szinten. Hiszen itt véleményformálás történik, és csak a jó Isten tudja azt, hogy mennyire rossz állapotban is van a mai európai közgondolkodás. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az egyetemekkel, de főként az alapítványokkal és a fiatalokkal, tehát az ifjúsági szervezetekkel együttműködnünk kell. Mi zöldekként úgy gondoljuk, hogy ez elengedhetetlenül fontos. Egyetértünk azzal is, hogy legalább egy európai parlamenti képviselő kelljen ahhoz, hogy európai politikai pártokról beszélhetünk. De a nem elismerés kérdése köthető a nemzeti politikai helyzethez is, hiszen amikor csak egy politikai egy képviselőről beszélünk, akkor ez sok esetben nagyon kevésnek mutatkozik ahhoz, hogy valós ismertséget lehessen elérni. Én remélem, hogy itt a parlamentben van arra mozgástér és motiváció, illetve részvétel, hogy az európai politikai pártok részt tudjanak venni nem csak az európai parlamenti választások kampányaiban, hanem európai választási kérdések vagy fontos tematikák mellett való kampányolás során is. Ilyen például az alapjogi karta, hiszen nagyon sokat vitáztunk most nem olyan régen a sajtószabadságról. Világos az ezzel kapcsolatban, hogy az európai pártok bizony közös vitát indíthatnak el olyan témákról, amelyek nagyon érdekesek mindenki számára, a közvélemény számára, és kivihetik egy kicsit ebből a házból az európai tematikákat a közvélemény irányába is. Tehát a jogi státusz, a finanszírozás, valóban fontos kérdések, ezekkel teljes mértékben egyetértek. És úgy gondolom, hogy ezek mind olyan elemek, amelyek a demokráciát javíthatják, növelhetik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne csak virtuálisan vegyenek részt a polgárok az európai jogalkotásban, hanem bizony konkrét témákról is kifejthessék véleményüket, hiszen regionális, nemzeti és, és európai szinten egyaránt szükség van erre. És ehhez ugye akár nemzeti kampányok, vagy népszavazási kampányokban való részvételt kell biztosítani az európai pártok részére. Elnök, most pedig megadnám a szót az európai baloldal képviselőjének, aki 2010-ben kapta kinevezését. Pierre Laurentról van szó, aki francia, a Lumenité című francia napilap újságírója, vezetője is volt, és december óta az Európai Egyesült Baloldal képviselője. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni Kezini úrnak és Giannaku asszonynak a mai meghallgatás megszervezését. Hat évvel ezelőtt szerveztük pártunkat, én most lettem decemberben a vezetője, ennek a pártnak a negyedik kongresszus során. Azt hiszem, hogy ez a negyedik pártkongresszus nagyon fontos szerepet játszott az életünkben, több oknál fogva. Egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy az európai politikai pártok rendkívül fontos szerepet töltenek be az európai demokrácia szempontjából, a meglévő sémákat a válság felrázta. Európában sok új fajta megközelítést, megoldást kell majd most kitalálnunk, és éppen ezért fontos az, hogy kidolgozzuk az európai polgárok részvételét a politikai életben, hiszen csak így lehet egy stabil demokratikus alapot teremteni Európa számára. Éppen ezért véleményünk szerint az európai politikai pártoknak ebben óriási szerep jut majd. És ezzel el is érkeztem az első megjegyzésemhez. Nem szabad, hogy a pártokat tovább távolítsuk a polgároktól, sőt, ennek az ellenkezőjére van szükség, az európai jó, véle, közvélemény alakítóiként kell, hogy működjenek ezek a pártok. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Unióhoz csatlakozva végezzük munkánkat, de nemzeti pártalapokra is helyezkedjünk ugyanakkor. Azt hiszem, hogy az európai politikai pártok legfontosabb célja az kell, hogy legyen, hogy demokratikus kihívásokra tudjunk választ adni, gondolok például a szerződések ratifikációjára. Volt itt ugye két népszavazás az európai alkotmányjal kapcsolatban Franciaországban. Ne felejtsük el azt, hogy Jean-Claude Juncker mit is mondott akkor. Azt mondta, hogy Franciaországban igen jó minőségű vita ö, indult be, a francia nép végre kezébe vette sorsát, és végre van egy olyan téma, amely érdekli a franciákat. Hát azt hiszem, hogy akkor sokat tanultunk ebből az esetből, és um, a demokrácia elmélyülése, főként az európai politikai pártoknál, rendkívül fontos, hiszen az a cél, hogy segítsük a polgárok közeledését az unió politikai formációihoz. Ami a jogi kereteket illeti, a legszebb, legszebb demokratikus hagyományokra kell hagyatkoznunk, és ennek érdekében mindent meg is kell tennünk. A többiekkel ellentétben viszont úgy gondolom, hogy a határokon átnyúló listák ilyen feltételek mellett, a jelenlegi feltételek mellett bizony lehet, hogy inkább eltávolítanák a, az embereket az Európai Uniótól, hiszen itt egy nagy európai mm, pártok mellett kellene akkor inkább kampányolni, ahelyett, hogy a pluralizmust és a jobb beágyazottságot, társadalmi beágyazottságot támogatnánk. Ezen kívül nem szeretnénk, hogyha a különbségek tovább nőnének, és ami a finanszírozást illeti, hát ez most inkább a kispártokat erősíti, de szerintem maradnunk kellene a mostani 15-85%-os finanszírozási séma mellett. Viszont támogatjuk azt, hogy az európai pártok aktívabban részt vehessenek az európai kezdeményezésekben, az együttműködést a tagpártok között javítani kellene, erősíteni kellene. A nagy európai tematikák mentén, és lehetőséget kellene biztosítani, hogy ezeket a kezdeményezéseket európai szintű finanszírozással lehessen támogatni, hiszen hozzájárulnak az európai közvélemény alakításához. Azután a választási kampányok. Ezek nagyon fontosak és eh, nagyon aggasztóak mindannyiunk számára. Szeretnénk, hogyha nemzeti szinten megmaradnának a viták, Úgyhogy e, ilyen szempontból támogatjuk azt, hogy eh, megszűjön a tiltása az európai választási kampányok finanszírozásának. Most öten szólaltak fel a kilenc meghívott vendégünkből, és most azt szeretném kérni, hogy egy rövid kérdéskört tartsunk a bizottsági tagok részéről. A már elhangzott öt felszólalással kapcsolatban. És azután pedig folytatjuk majd a munkánkat. Fanni Kocsilovukács urak illetve asszonyok felszólalásával. Nem tudom, hogy egyáltalán valaki hozzá kíván-e szólni. Esetleg gurmai asszony? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek ma ide hozzánk, és elmondták az előadásaiban, hogy jelenleg az európai pártok terén mi a helyzet, tudjuk a finanszírozás terén is nagyon sok minden függ azért a főtitkártól, és van egy, egy nagy deficit, méghozzá politikai deficit, hiszen van egy jogi személyiséggel rendelkező Európai Uniónk, viszont az európai pártoknak még nincs ez a birtokában. Ezek nem kormányzati szervek, eh, amelyek nemzetközi szervek lennének itt Brüsszelben. Viszont ha más európai országokban telepedtek volna le, vagy telepednének le, akkor eh, más volna a helyzet. Azt gondolom, hogy ezek a beszámolók is azt mutatták, hogy nagyon lényeges ügyről van szó. A jogi személyiség hiánya nagyon lényeges. Itt eh, úgy gondolom, hogy erre szükség lenne pénzügyi és adó szempontból is. Nagyon sok mindent nem is akarok mondani, viszont azt igen, hogy támogatom az eddig elhangzottakat, de nyilván ennek a módus vivendie az ki fog alakulni, fogunk erről még eszmét cserélni. Nagyon lényegesnek tartom, hogy ezt az üzenetet kezdjük most megfogalmazni és közvetíteni, és egyfajta nagyon komoly politikai mozgalomról gondolkodunk. A polgároknak a bizalma és a választásokon való részvétele is nagyon aláhúzandó. És nagyon fontos lenne, hogy ők is egyáltalán érdeklődjenek az európai ügyek iránt. Köszönjük szépen, de akkor két szót. Elnök úr, Köszönöm szépen én is azoknak, akik a politikai pártokról szóltak az előzőekben, és természetesen jelentéstevőként nagyon értékelem, hogyha a választási eljárásról 2014-re meg lesznek a válaszok. A javaslat részei, amelyekről most itt tárgyalunk, arra felé mutatnak, hogy egy pán-európai választókörzet álljon föl, 25 további eh, európai képviselőnek helyet biztosítva, akik a transnacionális listákról juthatnának be. Gyakorlatilag egy olyan elv eh, húzódik meg a cél mögött, hogy eh, galvanizáljuk az európai politikai pártokat. Tudjuk és ismerjük is szükség van itt a statutumok vonatkozásában a változtatásokra, de a jelenlegi eszközöket, bármennyire is tiszteletben tartjuk is ezeket, mégis azt kell mondanom, hogy kicsikét primitívnek nevezhetőek ezeket megfelelő politikai pártok, kampány, szervezetekért kellene átalakítani. Azzal a megbízással, hogy válasszák ki, és rendeljék el, illetve nevezzék meg az európai parlamenti képviselőket, listákat állítsanak föl, hogy kampányoljanak elképzelések, politikák vagy szavazások mellett. Tehát a parlament előtt fekvő javaslat megfelelő arra, hogy a pártpolitikai helyzetet a szövetségi szinten megváltoztassa. Legyünk nagyon őszinték, hogy mi is a célkitűzés szövetségi politikai pártok felállása felé indul el a tendencia, a nemzeti demokrácia kontextusában. Miközben ugye egy, egy egész csomagot megreformálunk most, azt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ahogyan ezek a federalisztikus politikai pártok majd kinőnek, ezek első so, osztályú intra, tehát párton belüli demokráciát fognak tudni biztosítani, mert a belső eljárások a jelölte kiválasztásánál új alapokra helyeződik, és a pénzügyi átláthatóság is ide sorolandó. Nyilván az elszámoltathatóságra is gondolok. Egy harmadik elem, és nagyon örülök, hogy a politikai pártoknak a képviselői is kitérnének erre kommentárjaikban, az a a közvetlen tagság szekciója lenne a polgárok vonatkozásában. Nem arról van itt csak szó, hogy a polgárok már nem tudnának a közvetlen politikai jelölteket támogatni, hanem őket helyettesítanánk, helyettesítenénk explicite, közvetlenül érintett polgárokkal a demokratikus eljárás keretében. Nyilván itt a politikai pártoknak a reformjára is szükség lesz, és ez fog következni majd a transnacionális listák felállításából. Hiszen szükség lesz arra, hogy megfelelő mechanizmusok, működőképes mechanizmusok induljanak el az új módon megválasztott tagok kiválasztásához. És ez külön történik majd a, az egyének, egy, egyéni polgároktól, akik a nemzeti politikai pártok ö, tagjaiként dolgoznak. Lesznek majd olyanok, akik ö, nem akarnak nemzeti pártnak a tagjai lenni, hanem inkább azt választják, hogy a föderalisztikus eh, politikai mozgalomhoz csatlakozzanak. Nagyon örülnék, hogyha a politikai pártok képviselői erről is beszámolnának, vagy reflektálnának -e ezekre a gondolatokra, hogy hogyan látják ezt a kérdést, életképesnek gondolják-e, támogatandónak, mint javaslat. Köszönöm. Grazie. Io propongo. Köszönöm. A javaslatom a következő. Hefner és Dorota képviselők még most szólaljanak fel. A többiek viszont a következő sor felszólalás vagy bemutatkozás után kérem, hogy tegyék fel majd kérdéseiket. Úgyhogy most megint azt kérem, hogy röviden Hefner képviselő. Nagyon második körben is hozzászólhatok, hogyha az összes előadást meghallgattuk. al presidente Eric Dufour, che è presidente. Eric Dufour következik, aki okay. Flamand mozgalom vezetőjeként, illetve történelem professzorként a Brüsszeli Egyetemtől érkezett hozzánk. Dank u, meneer de voorzitter. Ik ben nieuw. Köszönöm szépen, Elnök úr, kedves kollégák, tisztelt elnök úr, itt ülök, hogyha az arcomra kíváncsiak. Remélem, hogy ez a kis intermezzo az önök részéről nem egy értékítélet volt. És éppen ezért rövidne fognám a mondandómat. Nos, én ebben a körben új szereplőnek számítok a márciusi eh, velencei kongresszuson a European Free Alliance elnökének választottak, Nelly Mász utódaként, aki eh, itt a házban is éveki képviselő volt. A párt, amit most vezetek, nem egy nagy párt az Európai Parlamentben, de mindenképpen egy felnőtt, emancipált párt itt Európában. 1981-ben alapították, és ebben az évben fogjuk a 30. alapítási jubileumunkat ülni. Egy elkötelezett európai párt vagyunk, hat tag szervezetünk van, hat tagállamból, amelyek hét képviselővel rendelkeznek itt az Európai Parlamentben. Nyolc párt van, amely nemzeti parlamentekben, és 26 párt pedig regionális eh, képviselő testületekben van képviseltetve. A célkitűzéseinket, amelyekről itt beszéltünk, ezeket meg kell valósítani, ehhez csatlakoznánk. Nagyon figyelmesen hallgattam a kollégákat, akik előttem szóltak, így különösen a hazafit, a, a hontársamat, de természetesen Fraszúni úrnak is figyelmet szenteltem, különösen amit az ifjúsági szervezetekről mondott, és azoknak is, tehát az európai parlamenti pártok berkein belül működő ifjúsági szervezetekről, amit Frasz Frasszul, amit Frasszul mondott, az rendkívül fontosságú. Nagyon velős volt az ezzel kapcsolatos megjegyzése. Én ebben a körben, tehát új vagyok, itt nem nyilvánvalóan nem az életkoromra kell gondolni, hanem arra, hogy csatlakoztam ehhez a társasághoz, ami pedig a jelentést illeti, az éfának van néhány fenntartása ezzel kapcsolatban. Ha megengedik, akkor átadnám röviden a szót az igazgatómnak, aki a bal oldalamon ül, és aki a pártunk nevében néhány gondolatot meg fog osztani önökkel. Igen, jelentéstevő asszony és elnök úr, engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek a európai politikai pártok hitelességéről, a, e pártok, illetve az unió demokratizálásáról, és mindenképpen az intézményi vitáról van itt szó. Fontosnak tartom, hogy támogassuk azt a kezdeményezést, hogy az Európai e, Parlament politikai pártoknak az elfogadottságát, illetve ennek a definícióját jobban definiáljuk. Föl kellene venni a szabályozásba azt is, hogy egy európai parlamenti képviselőnek mindenképpen tagja kell, hogy legyen, hogy, az elis, hogy elismerjék ezt a pártot. A kutatómunka során ö, láthattuk, ami a parlament megbízásából lett lefolytatva, hogy a legtöbb tagállamban elég hogy a nemzeti parlamentben képviseletet vegyen a párt, hogy elismerjék. Nos, gondolom ezt akkor az Európai Parlament tekintetében is föl kell venni a szabályokba. Azonban nem lehet eléggé nyomatékosan utalni arra, hogy ez nem lehet az első lépés, nyilván ez az első, nem lehet az első lépés, adott esetben több, több európai parlamenti képviselő jelenlétét is elő lehetne írni valak. A finanszírozás 25%-a ugyanis az európai parlamenti képviselők számának függvényében érkezik, tehát a párt méretét függ a finanszírozás, de az elismerést úgy kellene lefolytatni, hogy ez a tagállamokban van. Aztán támogatjuk azt is, hogy a pártokat ne ismerik el európai politikai pártként, hogyha csak egyéni személyekre támaszkodnak. Tehát mindenképpen itt a nemzetek közti dimenziónak jelen, léte, jelen kell lennie, több tag szervezetnek kell lennie nemzetközi szinten, és nagyon fontos a regionális szintnek a képviselete is az elismerés szempontjából, hiszen ez mindenképpen az Európai Unió demokratizálása szempontjából fontos, és a Lisszaboni szerződés szellemének is megfelel. Zárásképpen pedig azt mondanám, hogy az európai intézmények, az európai politika szempontjából fontos, hogy a jelenlegi javaslatokat, ami a elismerést illeti, ott egy megfelelő egyensúly teremtsünk, ne legyen egy széttagozódás a pártok körében túl sok résztvevővel, de fontos a vita sokszínűségét is biztosítani, itt óvatosaknak kell lennünk, hogyha a kritériumokat megváltoztatjuk, a jelenlegi javaslatok kiegyensúlyozottak, de hogyha a jövőben tovább dolgozunk ezeken, akkor mindenképpen figyelni kell a sokszínűségre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindkét személynek, és most megadom a szót Jasper Katznak, aki ügyvezető igazgatója az Európai Konzervatív Pártnak. Prego. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Szeretnék elnézést kérni, hogy a Jan Zárdila, az önököm, sem Denhenen a főtitkár nem tud ma itt lenni. Az AECR-t kb. egy évvel ezelőtt állították fel, úgyhogy elég újak vagyunk itt a mezőnyben, úgyhogy ezért nagyon rövid leszek beszámolomban, és csak két megjegyzést engedjenek meg. Az egyik az elv, a másik sokkal inkább gyakorlatias jellegű kérdés. Nemzeti pártok a következő időszakban politikai legitimitást kapnak a jogalkotásra. Ezért aztán nem hiszem, hogy előrelépés lenne a demokratikus funkcionálás szempontjából a politikai pártoknak megengedni, hogy saját maguk bőrén vigyék el a nagy harcokat, saját maguk harc, szálljanak harcba. Európai szinten a pártok egy újon számára nagyon sok esetben nem is tisztán láthatók és ezért aztán elég nehezen is értelmezhetőek számunkra. A jövőben a szabályozások kapcsán úgy gondolom, hogy a transzparenciát és az értehetőséget, az értelmezhetőséget ezeknek a szabályoknak tisztázni kell és növelni kell, különös tekintettel arra, hogy mi válik majd elfogadott gyakorlattá. Hiszen amint ez elfogadottá válik egy-egy ilyen gyakorlat, nehéz már ezt definiálni. Arra kellene tehát fókuszálni, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Nyilván értem azt, hogy régebbi szervezetek számára nagyon praktikus ezt a struktúrát megalakítani, és bizonyára bizonyos időn belül mi is osztani fogjuk ezt a vélekedést. És afelől is biztos vagyok, hogy ahogyan majd haladunk előre, nagyon sok mindent megtanulunk, és nagyon sok egyéb megfogalmazott véleményünk is lesz. Ezeket írásban fogjuk majd közvetíteni. Köszönöm szépen. Grazie, adesso allora la parola. Köszönöm. És most Kocsilóvó úr fogja megkapni a szót. per due legislature. Aki egyébként két jogalkotási cikluson keresztül is itt dolgozott köreinkben, és egyébként alelnöke is volt az Európai Parlamentnek, és az Európai Demokrata Párt főtitkára. Köszönöm szépen! Én is szeretném pártom nevében megköszönni önnek, valamint a szakbizottság tagjainak meghívását, és természetesen Giannaku képviselőnek is a munkáját, akinek jelentésének nagy részével egyetértünk. Igazából feladatomat megkönnyíti az, hogy már az előttem felszólalók véleményével szinte teljes mértékben egyetértésemet fejezhetem ki. De ugyanakkor volt egy közös levél is, amelyet az összes európai politikai párt küldött közösen a finanszírozási kérdésekről a főtitkárnak, hiszen ez volt az a levél, amely tartalmazza véleményemet, álláspontomat az egyes javaslatokkal kapcsolatban is. Egyébként pedig kiderült a különböző felszólalásokból, hogy a mai meghallgatás túlmutat az egyszerű gondolkodáson, hiszen itt nem csak az európai pártok finanszírozásáról, vagy eljárásjogi kérdésekről van szó, pozitív és negatív pontokról. Igazából itt arról van szó, hogy a politikai pártok elismerésén keresztül hogyan lehet kiegészíteni azt az európai kezdeményezést, amely célja, fő célja politikai szempontból is ezeknek a politikai pártoknak, és amely ahogyan többen is aláhúzták már, egy közös jogi státusz kidolgozását követelik meg, referenciaként pártok, illetve pártalapítványok számára, amelyet európai jogi kontextusba lehetne helyezni. Nagyon fontosak tehát ezek a politikai motivációk, és van néhány konkrét probléma is, amelyekre sokkal könnyebben lehetne megoldást találni. Gondolok akár az európai politikai pártok, vagy alapítványok munkatársainak jogállására. Ezen kívül, mint ahogyan mások is, jó magam is hangsúlyoznám, hogy szükséges az európai finanszírozást lehetővé tenni, és ezt ahhoz lehetne kötni, hogy lenne egy, legalább egy európai parlamenti képviselő, mint referencia személy az adott párton belül, és ezzel külön lehetne választani a párt elismerési folyamatától ezt a folyamatot. És így a követelmények szintjén különbséget lehetne tenni, hogy legalább egy parlamenti, európai parlamenti képviselő révén az európai parlamenthez kapcsolódó munkát lehessen végezni. Ezen kívül még úgy gondolom, hogy a taktoborzás is fontos folyamat. A mi mm, alapszabályzatunk egyébként ezt elő is írja. Duff úr is utalt erre, ugyanis ezzel tulajdonképpen ki tudnánk kerülni azt a fajta giotin effektust, amely úgy lönne létre, hogy másod, vagy B-kategóriás képviselet jönne létre az állampolgárok számára, akik nemzeti politikai pártok tagjai, és egyben európai politikai pártok tagjai, de csak másodszorban azok. Úgy hiszem tehát, hogy az európai közpolgárság kialakítása szempontjából ilyen eljárásjogi módosításokra van szükség. Aztán vannak persze olyan listák is, amelyek olyan pártokat tartalmaznak, amelyek egyébként maguk is tagjai európai pártpolitikai kezdeményezéseknek. Tehát ez a közvetlen demokrácia így lehetne a politikai pártoknak az európai szintű választási kampányokban hatékonyabban részt venni. És végül egy részlet a finanszírozással kapcsolatban. Lehet, hogy az alapítványok tekintetében arra lenne szükség, hogy európai finanszírozást ne versenyeztessük a saját finanszírozással, tehát inkább egyszerűsíteni kellene az eljárást, és szerintem a főtitkár jelentésében olvashatunk is erre, ebbe az irányba mutató javaslatokat. átláthatóságra van szükség, amelyet a jövőben még konszolidálnunk kell. Köszönöm szépen még egyszer a meghallgatás tényét, és a pártok által a főtitkárnak címzett levélben már leírtuk véleményünket. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó felszólalás a pártok részéről. Dick Van Dick következik, aki kincstárnoka az európai keresztény mozgalomnak. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt tagok. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a párt finanszírozásról beszéljek az európai szintű pártok vonatkozásában. Nagyon sok javaslatot tettünk a, jav- a javításra és a eljárásoknak a mederben, mederbe terelésére, és a kedvezményezettekhez, ugye, ha eljut a pénz, az jó, de minél több kedvezményezetről van szó, annál jobb. Korlátoznám a 27-es pontra a mondókámat, a jelentés 27-es pontjára. Ugye az elszá- a, a támogathatóság egy nagyon lényeges kérdés, sok volt a változás a tavaly évhez képest. A jelenlegi szabályozás, ez a tapasztalatunk legalább, és itt a 3.1b cikkről beszélek, legalább a tagállamok negyedében kell, hogy reprezentálva legyen egy párt, ahhoz, hogy bekerülhessen az Európai Parlamentbe. Nos, azt gondolom, hogy ez már egy nagyon restriktív megállapítás egy alulról induló kezdeményezés számára. Az európai polgárok köze, között sokkal többen kellene, hogy kedvezményezetteivé váljanak egy-egy finanszírozásnak, de ezt más szabályokkal lehetne, más szabályozásokkal lehetne elérni. Az akademikus talán inkább támogathatók, ezek az 56-os és az 58-as cikkben olvashatók. Ezek is, hát nem tudom, hogy mennyiben lennének igazából olyanok, amelyek előre mozdítanák az ügyet. Sokan gondolják úgy, hogy európai szintre kellene helyezni a pártok működését, a nemzeti pártok működését, mi úgy kérjük, hogy az elismerésnek a kritériumai tekintsék át az európai párt, legyen ugye az Európai Parlamentben képviselve, ezt már hallottuk itt korábban, legalábbis egy tag képviselje ezt a pártot. Az elismerési kritériumok nem is menjenek ennél tovább. igazság szerint korlátoznám a felszólalásomat erre a gondolatra, és írásban fogjuk közvetíteni az összes többi megfontolásunkat. Köszönöm. Akkor ezzel a felszólalások listáját lezártnak tekinthetjük politikai pártok részéről, és most folytatjuk a vitát a parlamenti képviselők felszólalásával. Hefner és Groth képviselők következnek első menetben. Köszönöm. Ja, herzlichen hát eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük önöknek is az érdemi és segítőkész hozzászólásokat. Természetesen az itt elhangzottakat komolyan veszük mindannyian, ezért is van az, hogy mindannyiuk meghallgatása után szólok csak hozzá, és nem megszakítva a előadásokat. Nos néhány tartalmi szempont. Először is szeretnék köszönetet mondani a kitűnő előkészítésért. Azt gondolom, hogy egy nagy lépést tehetünk itt most, ugyanis rendkívül fontos, hogy legyenek európai pártjaink, és ne csak nemzeti pártjaink. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a jó előkészítés ellenére van néhány olyan pont, amelyeket alaposabban meg kell vizsgálnunk, ez különösen ami a jogi formát illeti, az elismerési feltételeket, a finanszírozást, illetve annak előfeltételeit, és véleményem szerint a belső szerveződésnek a kérdését is érintenünk kell, illetőleg a az európai és nemzeti jog közötti ütközéseket is meg kell vizsgálnunk. Minden pontról mondanék néhány szót, és utána kérdéseket is tennék föl. Most még egy dolgot előzetesen hadd mondjak el. Számomra nagyon döntő a kérdés, hogy milyen szellemben járunk el. Egy válaszúthoz értünk. Azt gondolom, hogyha az európai pártok engedélyezéséről van szó, akkor ez egy alapvető feltétel az európai demokráciának. A demokráciában pedig versenyre van szükség, a versenyhez pedig egy nyílt és szabad eh, hozzáférésre van szükség. Ez mind azt jelenti, hogy azt a veszélyt látom, hogy olyan dolgot teszünk, amit esetleg úgy értelmeznek, eh, mint egy eh, zárt klubot azok számára, akik már benne vannak. Tehát nem szabad, hogy megnehezítsük azoknak a helyzetek, akik beszeretnének jutni ebbe a körbe. Tehát én is alapítottam egy pártot, vagy alapítói közé tartoztam a zöldeknek, és az a tapasztalatom, hogy szükség van alkalom attán új gondolatokra, új formákra támaszkodni, és fontos, hogy nyílt maradjon a verseny számunkra is, akik most már az a, a bevett pártok közé tartozunk. Éppen ezért nagy nehézségnek tartom, egy olyan szabályzatnak a kidolgozását egy olyan ponton, ahol eddig ugye az engedélyezésnek, a finanszírozásnak a kérdését pedig mindig összekapcsolták. Éppen ezért a következő a kérdésem. Nem lenne-e jobb három pontot külön kezelni jogilag? Először is az európai politikai pártként való engedélyezést, egy nyilvánvalóan nem belga jogi formában, mondjuk eh, non-profit szervezetként, ami teljesen idadekvát megoldás lenne, hanem egy eh, saját jogi formával. Eh, nyilván máshol is vannak különböző nem kormányzati szervek, alapítványok a pártok holdudvarában, tehát először is a pártként való engedélyezés kell lefolytatni, itt egy körű versenynek kell megvalósulni. A második pont a választásokon való részvétel kérdése, amit már szorosabb, szigorúbb szabályokhoz kellene kötneni, különösen ami a szervező erőt illeti, a megfelelő számú jelölt állítását illeti, harmad sorban pedig a finanszírozás kérdése van itt, amit össze kell kötni azzal, hogyha pártnak megfelelően kell, megfelelő mértékű munkát kell végezni, és megfelelő támogatásra kell lelnie a népességben. Németországban ez a három lépcsője van a szabályozásnak, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene elindulnunk, úgyhogy nem egy olyan zárt klubot kellene létrehozni azok számára, akik már benne vannak, és kizárni ebből a klubból általában mindenki más. Éppen ezért fontosnak tartom azt is, hogy nem csak az Európai Parlamenti tagság hanem adott esetben egy regionális vagy nemzeti parlamentben, tehát jogalkotási jogkörrel rendelkező szervezetben való tagság is elegendő legyen, és fontosnak tartom azt is, e, ezzel csak Mónika Faszoni foglalkozott a hozzászólásával, hogy foglalkozni kell a belső szervezettségével se pártoknak, demokratikus európai pártként, csak olyanokat szabad engedélyezni, amelyek már önmagukban is demokratikusan, demokratikusan szervezettek, mind ami a politikai döntéshozatalt hozza, illeti, mind pedig az, ami a különböző tisztségekben való megválasztást illeti. Tehát fontos, hogy a szervezet demokratikus legyen, nem lehet föntről lefele szervezet. Németországban például egy egész választás kellett megismételni azért, mert egyetlen olyan párt volt, amely, amely részt vett a választásokon, és ahol valahogy a belső szervezet az a vezetőnek az iránymutatásai vagy utasításai alapján lett fölállítva. Tehát meg kellett ismételni a választásokat. Nos, Európában e, egységes szenderdekre van ezen a téren szükség, hogyha európai pártokra, e, e, európai pártokat akarunk létrehozni. Ez lenne a hozzászólásom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich erstmal bedanken, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen sok időt és teret szánunk a vitának. Azt gondolom, hogy ez egy döntő téma, egy csomag, ami itt hever az asztalunkon. Beszélünk el az alapítványokról is, talán beszélünk kellene a nem kormányzati szervezet területekről is, azoknak is szükség lenne egy szabályozásra. Ez talán egy másik kérdés, de mindenképpen ezekkel is foglalkoznunk kellene, talán a saját kezdeményezésű jelentés keretében, aztán vita keretében, ami pedig az átláthatóságot illeti, kinyitottam az újságot, egy nagy német napilapot, és az arról számolt be, hogy az én tagállamomban a polgárok bizalomvesztést mutatnak az Európai Unióval szemben. Nem a politikával, kommunikációba vetett bizalom, hanem a kommunikációba vetett bizalom ö, csökkent. Ezt meg kell, hogy szívlejük ezt a jelzést. Mindannyiunk, akik ezzel a témával foglalkoznak, az átláthatósággal. Tehát átláthatóságot kell kifelé biztosítani, és megfelelően kell ezt kommunikálni is. Látnia kell mindenkinek, hogy miért rendeztük ezt a mai meghallgatást. Ez nem egy öncélú rendezvényt, a kolléga azt mondta, hogy akik itt bent vannak, nem szabad, hogy arra töregeljenek saját magukat, bebiztosítsák, hanem egy demokratikus alapokat kell biztosítani ezen a téren, ami pedig a pénzügyi kérdéseket illeti. Ott nagyon füleltem, Kocsolóvó előadó mondta, hogy egy szabályra lenne szükség az európai pártok munkatársai részére, ahogy a bankoknál is van. Úgy gondolom, hogy a pártok munkatársai számára nem kell ilyen szabályzat, és nem is, és nincs is szükség versenyvizsgára sem a számukra. Van egy, van az Európai Parlament elnökségének egy egyértelmű döntése, nincsen szükség ezekre. Úgyhogy azt gondolom, itt még lesznek viták ezen a ponton, de azt látnunk kell, hogy ilyen intézmény nincsen. Ami pedig a kommunikációt illeti, ez egy fontos kérdés. Az egész folyamat alatt figyelmet kell szentelni neki. Ami pedig a jelöltállítási folyamatokat illeti, amiről Kácz úr is beszélt, ott biztosítani kell azt, hogy ez egy demokratikus folyamatban történjen meg, és szabályokat fogadjunk el ennek számára. Van a DAF jelentés, az európai jelölt állítási listákról, de itt egy hatalmas csomag van, amit most kinyitunk, és meg kell, hogy nézzünk, hogy esetleg további kérdésekkel is foglalkoznunk kell, de most szeretnék ezen a ponton köszönetet mondani, mindenképpen azért, hogy teret és időt biztosít arra, hogy a különböző témákat feldolgozzuk. Egy érdekes év lesz a következő. Köszönöm. Adesso do la parola al... Most pedig Schulz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Csanna Kubelnek köszönetet mondani, aki ezzel a mai meghallgatással hosszú távú eszmecserét indított el az európai demokráciáról. Róte úrhoz csatlakozva azt kell mondanom, hogy óriási fejszé, fába vágtuk a fejszénket, az európai politikai pártok képviselői, és önök közül is sokan tudják, hogy az európai parlamenttel szemben ültünk ugye nagyon sokáig, de azt mondom, hogy merjünk nagyok lenni, és fogalmazzuk meg a gondolatainkat nagyon egyértelműen. Az európai pártok jogalkotásáról beszélve tulajdonképpen miről van szó? hogyan tudjuk az európai politikai pártrendszert talpra állítani. Mert ugye ez idáig ilyen nincs, nem létezik, ha őszinték vagyunk. Vannak az európai politikai pártoknak képviselői, akik a parlamenten belül ügyködnek, és hát ezért felismerődik a kérdés, mert a politikai pártokat sokszor azonosítják azzal, hogy itt a frakciók hogyan működnek a házon belül. De hogyha az európai demokrácia felé kívánunk elmozdulni, akkor ezeket a politikai pártokat tekintsük olyan szereplőknek, akik nemzeti és EU-s szinten is egyfajta kommunikátorként, vélemény formálóként működik, és az Európai Unió politikájában a gyakorlatban részt vesz. Az utóbbi években többször eszmét cseréltünk ezekről a kérdésekről, Ugye itt egy nemzeti és európai politikai pártok közötti hatalom megosztásról is szó van, és ezért nagyon nehéz a nemzeti és az európai politikai pártok között a kapcsolatrendszert egy, rendezni, ha európai politikai pártrendszerről akarunk beszélni. Tehát az integrációt méteni akarjuk el, és ezzel a politika, európai politikai pártokat választások résztvevőjeként integrálni, vagy pedig más az elképzelés, de bármi is legyen az, el kell mélyíteni a gondolkodást erről. Mindenképpen intenzívebben kell eszmét cserélni erről a kérdésről, mert az európai politikai pártoknál nagyon sok minden nem tisztázott még. A második kérdéskör ugye a jogi alapot illette. Alapvető kiinduló pontnak tartom az európai politikai pártok felállításának azt, hogyha ezek tudatosulnak, mármint a pártok, a választókban, is meg lesz a jogi személyiségük ezeknek az európai politikai pártosnak. Tehát az európai integrációs kontextusban jogi szereplőként, jogi személyiségként szerepelhessenek saját struktúrával és saját jogcímekkel. Ez tudná az európai politikai pártokat abban a kontextusban elhelyezni, amelyen belül az európai választási rendszerről is vitázunk, itt az Európai Parlamentben, vagy az európai politikai pártokról folytatott vitában. Ugye a szubszidiaritást sem szabad elfelejteni, ugye mindig a teljes kontextus kell szemben tartanunk, ezt hangsúlyoznám. Heifner úr három szintről beszélt, az engedélyezés, a választásokon való részvétel, finanszírozás, ezek teljesen jól azonosított szintek. Úgy gondolom, hogy ezek mentén kellene az európai pártok konstrukcióját is struktúrálnunk. Az egyéni tagság kérdése. A statutumunkban az elejétől kezdve mi egy ilyen klauzulát rögzítettünk. Tehát nekünk van egy vonatkozó passzusunk, viszont az a tapasztalatunk, hogy a pártok, mind az európai pártok, mind pedig a tagpártok is nehezen tudnak elboldogulni a jogokkal, és a kötelezettségekkel. Gondolok itt a nemzeti politikai pártok egységére, és az egyéni tagokra. A kérdés az, hogy ezek az egyéni tagok mennyire vehetnek részt a politika formálásban, a vélemény kialakításában a párton belül. Ezek nyitott kérdések sokszor a pártokon belül, is, ez, ezekről a kérdésekről beszélni kell. Kíváncsian várjuk egyébként a többi európai politikai párttól, a tapasztalatokat, a gondolatokat, miről beszélnek, hogyan lehetne megoldani ezeket a kérdéseket. Tehát én jó magam, nagyon érdekes megközelítésnek tartom ezt. Sokan azt mondják, hogy igen, európai politikát szeretnék én is alakítani, de nem akarok a saját nemzeti pártomnak tagja lenni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas kérdés, amit nyomon kéne követni. Végezetül kérdés, ami a, bizot, a, a jelentés kidolgozását is befolyásolhatja, ugye ami a public relations munkát is illeti, hogyan lehetne ezeket az európai politikai pártokat megfelelő pénzeszközökkel felvértezve jobban láthatóvá tenni EU kontextusban összességében, illetve az egyes tagállamokon belül. Hogyan lehet tehát a kommunikációt alakítani, véghez vinni, gondolok itt most a parlamentre, a frakciókra, akik ugye felhívást kapnak a, erre a munkára, de a parlament egészén belül is köszönöm. Honorable Brons. Brons képviselő. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Hiszen majdnem mindenki többet beszélt, mint uh, amennyi rászánt idő volt, de én inkább arról beszélnék, hogy mire is van szüksége. Mindenki egy politikai pártnak ahhoz, hogy elismerjék. Ugye mindenki arról beszélt, hogy egy parlamenti képviselő az Európai Parlamentben. És hogyha jól értelmezem önöket, akkor az embereknek közvetlenül kell majd jelentkezniük a pártokba. Nem tudom, hogy ezt jól értelmeztem el. De ez nekem nem tetszik, mert a valóságban csak a európai perspektívájú pártoknak fog kedvezni ez a konstrukció. Ha visszamegyünk azonban a 2004-es rendelethez, akkor a hármas cikk, amelyben a feltételek szerepelnek, valamint az ötös cikk, amely az ellenőrzést szabályozza, nagyon érdekes. Nos, a C bekezdést aláírom, de amennyiben szubjektíven használják fel az európai pártok azok ellen használják ezt fel, akik az úgynevezett konszenzuális értékektől eltérnek. És innentől kezdve a pártok már nem lennének szabadok. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Ha chiesto di... Elnök, köszönöm szépen. Utolsó felszólalóként Stetter képviselő következik, illetve nem képviselő, hanem az európai tanulmányokkal foglalkozó alapítványtól érkezett személy. Köszönöm szépen. Nem a német politikai alapítványokat, pártalapítványokat, hanem az európaiakat képviselem illetőleg azt az alapítvány az Európai Szocialista Párthoz közel áll, de most itt a többi politikai párt alapítványa nevében is szeretnék szólni. 2003, 2004, illetve 2007-ben a politikai alapítványokkal kapcsolatban jogszabály született. Ez azóta eltelt időben megmutatkozott, hogy a politikai pártok alapítványa együtt a pártokkal egy több lett értéket adnak, azonban ránk ugyanaz a rendelet, ugyanaz a jog, jogállás vonatkozik, mint a pártokra. Éppen ezért itt azt szeretném javasolni, hogyha hogyha az európai pártokra vonatkozó szabályozás változtatására, módosításáról beszélünk, akkor az európai politikai eh, alapítványokra vonatkozó szabályok reformját is eh, le kell folytatnunk, tehát ugyanolyan figyelmet kell erre szentelni. Ez lenne az, amit itt elő szeretnék adni, amit más eh, politikai alapítványok nevében is itt kérni szeretnék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincsen túl sok időm. Mártán szót kérte a szót, úgyhogy neki meg is adom a szót. Meneer de voorzitter, ik zal willen antwoorden op enkele fundamentele opmerkingen. Elnök úr, néhány alapvető hozzászólásra szeretnék most reagálni. Ami a főtitkárra vonatkozó javaslatot illeti, ezzel egyet ért jöttek, és szeretném aláhúzni, hogy itt fontos javulást elérnünk, de nem arról van szó, hogy egy olyan jelöltre van szükség, aki majd több pénzt fog felhajtani. Tehát ezt alá kell húznunk. Itt nem arra, arról van szó, hogy mi itt most több pénzért támogatásért kuncsorgunk. Tehát a pénzügyi szabályozás ezen a téren eh, rendben van, eh, azonban még esetleg javítani kell bizonyos pontokon. Ami pedig a belső demokráciát illeti, a mi pártunkban már sok éve többséggel hozzuk a döntéseket, többségi döntéseket hozunk a pártnak a küldött is, és valamennyi formációban, tanácskozó testületben a tag szervezetek küldik a képviselőket, és őnekik fontos szerepük van már, mint hogy a tag szervezeteknek a politikai doktrinák elfogadásában is. A tagság az. Na most, ami az tagságot illeti, vannak ugye támogató tagok, de ami Duff úr javaslatát illeti, hajlandó vagyok az egyéni tagság kérdését tehát ami a tagállami küldöttek mellett fellépő egyéni tagokat illeti, adott esetben hajlandóak vagyok arra, hogy ők is szavazati jogot kapjanak. Ez egy nagyon nagy újdonság lenne a struktúránkban, amely ugye a többségi határozatokat, döntéseket ismeri. Hogyha pedig határokon átívelő jelölt listát akarunk, és igazi versenyt az európai választásoknál, és azt szeretnénk, hogyha verseny lenne a bizottság elnök funkciójáért is, akkor fontos, hogy az európai politikai pártoknak egy európai szintű szabályozása legyen. A Leinen úr által megfogalmazott javaslatok e tekintetben jelent kettősek. Gyakorlatilag mi non-profit szervezetek vagyunk, tehát közhasznú szervezetek, akár nemzetiek, akár nemzetköziek, és nincsen európai szintű szabályozásunk, tehát erre mindenképpen szükségünk lenne, ahogy azt Leinen kollégám is említette. Meg kell határoznunk azokat a jogokat, és kötelezettségeket, amelyek a mm, európai közösségi szabályokon alapulnak, és amelyek életben vannak a tagállamokban is. Tehát ez egy igazi reform, egy ilyen reform nélkül az európai politikai pártok nem rendelkezhetnek azzal a politikai szereppel, súlyjal, amivel kellene rendelkezniük, ami a pán-európai listákat illeti, illetőleg a bizottság elnök ki pozícióra szóló jelölteket illeti, ezeken a területeken nyilván jobban kellene befolyásolnunk a közvéleményt, és fontos lenne az is, hogy ezen a területen a párt, tehát a tagszervezetek, a tagpártok is erősebben fellépjenek. Tehát itt nem csak nekünk kell a közvéleménybe folyó vitára hatást gyakorolni, hanem a tagszervezeteknek is, és az egyéni tagoknak is. Ami a közvélemény megszólatását illeti, itt nehézségeink vannak, azonban ez sikerülhet, hogyha határokon átívelő listáink vannak, hogyha versenyben állnak adott esetben a bizottság elnöki tisztért is a jelöltjeink. Tehát sokan szóltak itt a szívemből, de nagy problémáink vannak még az európai politikai pártoknak a mai napokban. Mások nem kívántak szót kérni, illetve hogy de igen még. Kérem, hogy minél gyorsabban, mert aztán a tolmácsolásnak vége lesz, Frasszóni asszony. Csak én is nagyon röviden egyetértek Mártens elnök úrral, de azért azt de Rőte, ha jól emlékeztem a nevére, képviselőnek azt szeretném elmondani a staffal kapcsolatban, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy különbséget tegyünk a között, hogy jogilag elismerjük az európai pártokat, attól a kérdéstől, ami bürokratikus természetű, hogy milyen státuszt is kap a munkatársak Szerintem nagyon kreatívak voltunk már a múltban is ezen a téren, és szerintem a bűró sosem mondta ki, ahogy arra kérem a frakciókat, hogy ne kezdjünk el ebben a témában egymással versenyezni, mert így identitásunkat tesszük kockára, még akkor is, ha Neitz képviselővel egyetértek abban, hogy legitimitásunkat talán nem kockáztatjuk. Tehát fontos ez a téma, fontos valóban. Ami pedig az egyes tagokat illeti, mi Európa pártiak vagyunk, federalisták, de az egyéni képviselőkkel kapcsolatban nagyon nagy viták folynak nálunk is, és vannak ugye itten olyan hálózatok, amelyek a nemzeti kvótákból támogatják a pártot, de mégiscsak egy olyan eljárásról van szó, amely akkor lesz hatékony és hasznos, hogyha ki tudjuk mutatni azt, hogy mennyire hasznos az európai pártok tevékenysége. Többen feltették már nekem azt a kérdést, hogy mit is tesztek ti. Hát mi azt mondanánk, hogy hasznos és európai dolgokat szeretnénk tenni, mm, szeretnénk, hogyha nemzeti és helyi szinten is előmozdítanánk azokat a vitákat, amelyek nem helyi jellegű viták. És ehhez finanszírozásra, jogi státuszra van szükségünk, és nem az a célunk, hogy a nemzeti vitát megváltoztassuk, hanem az, hogy európai vitát generáljunk. Elnök, Korderi képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindazoknak, akik felszólaltak. Szerintem nagyon hasznos volt ez a mostani vita. És egy javaslatom lenne a bizottság felé. Talán hasznos lenne, hogyha a nemzeti státuszokat jobban megvizsgálnák, mert ezzel a pártok elismertsége is növekedne. Tehát ez egy érdekes gondolat, ezt ki kell még építenünk. mert sajnos most csak azok kapnak finanszírozást, akik az Európai Parlamentig elérkeznek. Egyébként szerintem nemzeti szinten gyakran van, tesznek különbséget a működési költségek, illetve a kampányköltségek között, és talán ez is érdekes gondolat lenne, ezt is meg kellene fontolnunk. Mert az éves működési költség az teljesen más, mint a kampányidőszakban felemésztett költségek. Aztán társfinanszírozás. A tagállamok nem kérik a társfinanszírozást, de fontos az, hogy finanszírozási tekintetben egyenlőek legyenek a pártok, És végül a közvetlen tagok, másfél éven keresztül vitáztunk erről a kérdésről, legyenek-e közvetlenül toborzott tagok vagy sem, és végül, hogy a nemzeti pártokkal ne ütközzünk össze, ezért azt kértük, hogy azok, akik a nemzeti pártok tagjai, azok legyenek európai párttagok is, és ezen kívül még legyenek militáns tagjaink, most 20 ezeren vannak, akik a kampányokban részt vesznek, és így tovább. És szerintem ez a néppártnál és más európai pártoknál is nagyon hasonlóan alakult. Tehát fontos lenne az, hogy ne lépjünk versenybe a nemzeti pártokkal, hanem egy további magasabb szintet jelenthessünk, és ugyanakkor az európai pártok tagjai lehe, kötelező jelleggel helyi szervezetek tagjaiként is működjenek. Köszönöm szépen. Négy képviselő. Monsieur le Président. Elnök úr, kedves kollégák, liberális vagyok, úgyhogy nem fogja önöket meglepni az, hogy azért bizonyos megjegyzések igencsak zavartak engem, mert ezek szerintem nem más céloznak, mint azt, hogy ne csak európai politikai pártokat, hanem nemzeti pártokat is támogassunk ezeken keresztül. Úgyhogy szerintem itt túl messze mentünk el. Bizony, helyet kell, teret kell hagyni a kis ö, csoportoknak, ö, akik a politikába szeretnék kipróbálni magukat, és nem kell azon gondolkodni már most, hogy ki fog kit elfogadni, és hogy ö, ahhoz, hogy elfogadják őket, ö, ahhoz ö, hazai pályán is ismert politikussá kell, hogy váljanak. Szerintem ezzel túl messze megyünk, ez nem egy jó kérés. Próbáljuk meg a demokráciát önmagáért, támogatni, és a spontán politikai kezdeményezéseket ne ö, folytsuk el csírájukban. És végül Wilfried Martenhez csatlakozva azt tudom elmondani, hogy valóban a nem, az európai pártokban bizony vannak feszültségek, az európai politikai párt struktúrái egyrésztről, illetve másrésztről a nemzeti pártok között. Bizony létezik ez a feszültség, nem mindig létezik közös identitás, nem mindig azonosak az érdekek sem, és annak érdekében, hogy európai szinten a társpártok is beleszólhassanak a fontos kérdésekbe, ezért őket is meg kell hallgatni. A korlátozott politikai pártok, programok, amelyeket két éven keresztül készítettünk elő a korábbi európai parlamenti választásokra, ezeket kongresszusunk el is fogadta egyhangulag. De ez volt az egyik, az első ilyen, mert korábban mindig volt legalább egy vagy két társpárt, aki elutasította. Tehát itt meggyőző munkát kellett végeznünk. És az AFKO szakbizottságbeli kollégáknak azt szeretném mondani, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a nemzeti pártok nem mindig vannak meggyőződve arról, hogy az európai pártok hasznosak, egyáltalán megvalósíthatók, és ugyanez igaz a határokon átnyúló listákra is, tehát itt még egy meggyőzési munkát kell végeznünk, ha nem akarjuk azt, hogy a végén elutasítsák az egészet. Ez egy új nagy kaland, fontos, de szükséges az is, hogy a nemzeti pártok is csatlakozhassanak ehhez a projekthez, és támogassák azt. Monsieur Laurent. Oui, ju, Laurent úr, igen, csak egy utolsó megjegyzés a közvetlen tagokkal kapcsolatban. Mi is szerettük volna ezt a rendszert bevezetni, de azért itt vannak problémák, ezekre többen is utal, utaltak ma. Les partis membres, mais je voudrais faire là-dessus une remarque de... És ezzel kapcsolatban politikai természetű megjegyzésem lenne Duff úrhoz kapcsolódóan, aki ezt a kérdést a transnacionális vagy páneurópai listákhoz kapcsolta. Ez a posztnacionális demokrácia ö, időszaka, de véleményem szerint nincsen az a rendszer, amely a demokratikus célok demokratikus építkezést alááshatná. Lehet, hogy vannak kommunikációs problémák, de a mostani vita az Európai Unióban sokkal komolyabb dolgokról folyik. Erőfeszítéseket kell tennünk, amelyeknek az kell, hogy legyen a célja, hogy az unió politikai céljairól komoly vitát folytassunk. És nem lehet a mostani ellentmondásokon felülemelkedni, anélkül, hogy az európai közvéleményben vagy a nemzeti pártokban lévő ö, kérdésekről nem vitázunk komolyan. Hiszen nagyon sokan felvetnek Európával kapcsolatban ö, kétségeket. És utolsóként DAF úr, kérem, hogy igen röviden. A jelentéstevő asszony talán majd ma este, vagy ma délután még válaszolhatna, jó? Ez úgy jó? Ma délután. Igen. Jó, akkor Daffur. I'm most grateful for coming back. Um, of course there are uh, tensions between... Nyilván vannak feszültségek, a nemzeti politikai erők és az európai politikai erők között különösen egy szövetségi, most alakuló rendszerben, eh, hát szerintem ez természetes. Nem hinném, hogy ettől most félnünk kellene. Az a tény tehát, hogy van egyfajta verseny a transnacionális vagy posztnacionalista politikai erők most alakuló pártok között és a nemzeti pártok között, akik ugyanolyan erőt képviselnek. Szerintem a politika vonatkozásában nagyon jó az, hogyha van verseny, a különböző szinten dolgozó kormányzati struktúrák között. Olyan nagyon sokat a tapasztalatunk a gazdasági integráció kapcsán, de nem elegendő még a tapasztalat, a demokratikus integrációval kapcsolatban. Hogy nagyon világosan fogalmazzak. Azt javaslom, hogy legyen egy kritérium a az európai politikai pártok statútumára, és hogy legyen egy külön szekció, amely ezzel foglalkozik. Ez nem fog nemzeti tagokat előre vagy belevenni, vagy kizárni, hiszen ők a korpuszát képzik az európai politikai pártoknak. Azonban ezeket pótlólag vagy kiegészítésképpen pontosabban csatoljuk, akiknek statutumban lefektetett joguk van, párton belüli demokratikus rendszerükben. Azt is hozzáfűzném, és ez a javaslatoknak a részét képzi, amikor egy transnacionális nemzet választási rendszert állítanánk fel, és lenne egy európai választási hatóság, amelynek a feladata lenne a szabályozás, tehát a szavazásnak a megszervezése, illetve a szavazás szabályainak a lefektetése. Köszönöm szépen. Most akkor a ma reggeli ülés igen gyümölcsöző volt, és most kérem majd, hogy írásban nyújtsák még be a álláspontjaikat. Ma délután folytatjuk a munkát, és délután 15 óra 15 perckor, de kérem, hogy mindenki legyen tényleg pontos, és nagyon sok munkánk van még, sok munka vár még ránk a délután folyamán is, úgyhogy kérem, hogy mindenki legyen igencsak pontos, és köszönöm szépen mindenkinek a részvételét.